A very good morning to everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkezdjük a kétnapos ülésünket. Kérem a figyelmet mindenkitől. Nagy örömmel üdvözlöm Önöket. Nagyon hosszú kétnapos munka áll előttünk. Üdvözlöm, mint mindig, mindazokat, akik az interneten néznek bennünket. Jó reggelt kívánok önöknek is! Megkapták a legutóbbi newsletterünket. Rendelkezésre áll, aki az interneten nézi ezt az ülést, és meg akarja kapni a newsletterünket, erre lehetősége van. Mellesleg az interneten egyre több információt kaphatnak. A honlapunk kiegészült digitális munkát érintő programokkal is lapokkal is, tehát nagyon sok információ áll a rendelkezésükre a honlapunkon is ami a háromoldalú tárgyalások előrehaladását illeti, megtalálják a newsletterben az összefoglalását az összes dossziénak a háromoldalú tárgyalásokkal kapcsolatosan szintén. A mai rendel kapcsolatosan és a holnapival kapcsolatosan szeretnék egy változásról, szeretném informálni önöket, egy változásról. A repülőterek kiszolgálásával kapcsolatosan a TRAN szakbizottság nem változtatta meg a véleményét, tehát mi sem fogjuk megváltoztatni a mi véleményünket, és meg fogjuk szavazni ezt a véleményt. Továbbá megnézem itt a feljegyzéseimet. A WHO-nak van egy dohányellenőrzéssel kapcsolatos egyezmény kerete, ezt megkapták e-mailen a tagok, csak úgy, mint a mi véleményünket. Több nyelven létezik ez az anyag. Először a három oldalú tárgyalások előrehaladásáról fogunk beszélni. A tegnapi tárgyalásokról röviden be fogok majd számolni, de most először a Vámunió kódexről van szó. Schwab úrnak lesz egy jelentése ezzel kapcsolatosan, ugye? Tehát a, itt a engedélyezésekről, közbeszerzésről lesz szó, aztán én majd az új jogalkotási folyamatról is fogok néhány szót szólni, de most a Váb uniós Kodexről szeretnék szólni. Schwab úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nagy örömömre szolgál, hogy ez alkalommal nekem van lehetőségem Lögrip kolléga nevében beszámolni a vámkódexsel kapcsolatos háromoldalú tárgyalások állásáról szeretném kérni, hogy engészítsen ki, vagy szakítson meg, hogyha valami nem stimmel. Eh, ugyanis Lögrip nő engem kért meg, hogy számoljak be, ön is ott volt. Úgyhogy szívesen megteszem. Eh, Constance. Topic for discussions eh, in the meeting on the 19th Um, um, Konstanz igen elmondta nekem, hogy 19-én találkozott az első tárgyalásokon, egy technikai találkozóra került sor, megvitatták a különböző véleménykülönbségeket, aztán a különböző termékekkel kapcsolatos vámrendelkezésekről volt szó. Az elnök azt javasolta, hogy a három intézmény fogadja el a technikai ülések eredményeit, és az alaprendelkezéseket fogadja el, kivéve az eredet, a származással kapcsolatos rendelkezést a három oldalú tárgyalások során, ami az új vámuniós kódex hatályba lépését illeti, itt még a határidővel kapcsolatosan vannak problémák. IMCO február 21-én adta meg a véleményét, ezzel kapcsolatosan ennyit akartam elmondani, elnök úr. Nem tudom, hogy van-e valami hozzátendő megjegyzése, észrevétele. Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy lesz április 10-én egy további háromoldalú tárgyalásunk, és reméljük, hogy megoldjuk a problémákat itt kimondottan a delegált aktusokkal kapcsolatosan, azok alkalmazásával kapcsolatban, mert minden három oldalú tárgyalás során felvetődnek ezek a problémák. Mindenképpen döntést kell hozni az általános rendelkezésekkel kapcsolatosan és a delegált aktusok kapcsán az irányelvhez kapcsolódóan. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Vannak-e a képviselők részéről kérdések? Most pedig akkor áttérek a koncepció kérdésére Philip Juvin Köszönöm szépen, elnök úr! Hát ahogy András, én is szeretnék emlékeztetni arra, hogy ön is részt vesz a háromoldalú tárgyalásokon, és természetesen egészítsen ki, hogyha van mondandója, sőt az tevőt is kérem, hogy ezt tegye meg. Megkaptuk a tárgyalásokhoz a mandátumot, háromoldalú tárgyalásokról van szó, beindítottuk a munkát. Öt háromoldalú tárgyalás lesz egyik Tarabellával a közbeszerzésről. Március 12-én Strasbourgban is volt egy ilyen prilógus. A tanácsal is fogunk találkozni. Pénteken, március 22-én lesz egy ismételt találkozó. Na most, ami az általános elveket illeti, a tanácsnak megvannak a javaslatai. Én nagyon üdvözlöm azt, hogy mindenki nagyon nyitott volt a tárgyalásokon, az árnyékjelentéstevők is. Arról döntöttek, hogy együttműködünk, de a bizottság tagjai is nagyon nyitottak voltak. Az elején ugye elég különböző vélemények merültek fel, de ezeket tudtuk egyeztetni március 12-én három fő szóval foglalkoztunk, az egyik a közbeszerzés szó, a másik a megvétel és az engedélyezés témában. Az átláthatósággal szintén nagyon sokat foglalkoztunk. A tanács nak más volt a javaslata, mint a parlamentnek ezzel kapcsolatosan, de megpróbáljuk, megpróbálunk megegyezni. A 8 milliós küszöb szintén vitatárgyát képezte, az exkluzív jogok kérdése szintén vitatárgyát képezte a tanácssal, de sikerül kompromisszumot kialakítani a koncepciókkal kapcsolatosan. A, a, a szövegbe bele kellene venni, hogy időben hat, ha, egy határt kellene szabni. Tegnap az én irodámban is találkoztunk és tárgyaltunk ezekből, ezekről a témákról. A tárgyalások összességében jól haladnak, a kompromisszumok még tárgyalás alatt vannak, de azt hiszem, hogy el kell mélyíteni a különböző fogalmakat. A parlament mindenképpen egy pragmatikus, jól olvasható, átlátható szöveget szeretne elérni, ebben az új jogalkotási folyamatban. Ennyit akartam elmondani, elnök úr, tehát a, a jelenlegi helyzet a tárgyalásokkal kapcsolatosan ez. Rendben, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan vannak-e kérdéseik Zsüven úrhoz a előre menettel kapcsolatban? Nincs, akkor a közbeszerzésre térünk át. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az első trilógus március 6-án volt, nagyon jó légkörben, és üdvözlöm a bizottság fellépését. A bizottság szeretne kompromisszumot kialakítani olyan témákban, ahol a parlament és a bizottság között nem azonos a vélemény. Azért elmondanám azt, hogy a bizottság ragaszkodik a saját álláspontjához, de megpróbál a parlament felé egy kicsit nyitni. Ez volt legalábbis a benyomásom. A eddig négy technikai ülése került sor a tanács részvételével, és ez lehető, ezek lehetővé tették, hogy előre haladjunk. Azt mondtuk, hogy a jövőben hasznos lehetne, ugye, mert egészen júniusig folynak majd a háromoldalú tárgyalások, sőt, még lehet, hogy tovább, tehát azt szeretnénk mindenképpen, hogy Mm, a javaslatainkat többé-kevésbé fogadja le el a tanács, ahol a tanács ezt leblokkolja, ott kompromisszumot kell kialakítani. Tehát az eljárásokkal kapcsolatosan voltak az első tárgyalások, a klaszterrel kapcsolatosan, a közbeszerzéssel kapcsolatosan, a különböző az elektronikus útlevélel kapcsolatban, az öntanúsítványjal kapcsolatban folytak tehát az első tárgyalások, azt láttuk, hogy a tanács megközelítése nem annyira integratív, mint a parlamenti. A parlament valójában szeretné azt, hogy egy egységes piac létezzen, amely interoperábilis platformmal rendelkezik. Ugye a tanácsban nem 7 politikai frakció, hanem 27 tagállam vesz részt a munkában, és az a benyomásom, hogy a tanács egyfajta à la carte rendszert szeretne, tehát jobban egy fragmentáltabb piacot szeretne látni, mint a parlament. Természetesen vannak olyan lehetőségek, amelyeket figyelembe kell venni, meg kell találni a kompromisszumokat, ami a különböző eljárások kötelező átvételét illeti. Itt nem engedünk, igenis itt kötelező átvételről van szó a közbeszerzés területén, és ugye 24 hónappal, két évvel a hatályba lépés után igenis alkalmazni kell a megfelelő jogszabályokat. Az elektronikus eljárásnak vannak bizonyos határai, de én úgy gondolom, hogy ha egységes piacot akarunk, akkor az interoperabilitást biztosítani kell az összes tagállamban valódi adatokkal. Szeretnék gratulálni az árnyék jelentéstevő kollégáknak, Szere- eh, köszönöm, hogy támogattak, köszönöm, hogy támogatták a parlament eh, állásfoglalását, álláspontját. Eh, a következő trilógus március 26-án lesz. Ez egy fontos trilógus lesz a itt a kis és középvállalkozásokkal foglalkozunk majd, a másik téma pedig a kettes klaszter lesz a szociális kritériumok, környezeti kritériumokkal kapcsolatos téma. Ennyit akartam elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon sokat segít ebben a munkában. Nagyon dinamikus ez a munka, de nagyon nehéz, ahogy látjuk. Szeretném azt is aláhúzni, hogy a tagok között ugye ezek a trilógusok, a tárgyalások sokszor nagyon mm, vitás környezetben folynak, a tanácssal is meg kell egyezni, és védeni kell a saját álláspontunkat. Van észrevétel az elhangzottak kapcsolatban, Rojtava asszonyt is üdvözlöm, az új jogalkotási kerettel kapcsolatos jelentéstevőnk. Ez egy nagyon rövid jelentés, sürget bennünket az idő, de ha Rojtova asszony akar esetleg valamit mondani, a múlt, tehát a tegnapi trilógussal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani Tegnap este valami olyasmit értünk el, amire nem is számítottam volna. Mit értünk el? Hát 99%-ban sikerült megközelíteni ezen nagyon fontos irányelv tervezetről a tárgyalások lezárását. Ezen alkalommal utalni szeretnék azon előrelépésekre, amelyeket a technikai ülések során már el tudtunk érni. Mindaz, Amiről itt szavazni tudtunk, azt el tudtuk érni. És hogyha még időm van, akkor még röviden beszámolnék a szakbizottságnak erről a kérdésről, de most nem akarom feltartóztatni a munkát, hisz másfél órás ülést tartottunk tegnap, a tanács nagyon érdekelt abban, hogy a munkacsoportok, amelyek a komitológiai eljárásban léteznek, hallassák a hangjukat a különböző rendeletek, rendelettervezetek, rendeletek alkalmazásáról. Ezt a kötelezettséget a tanács meg szeretné jeleníteni a tervezetekben, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, ami voltak éppen nem ebben a jogszabálytervezetben szabályozandó. Ennek ellenére sikerült kompromisszumos megoldásra jutnunk, és úgy gondoljuk, hogy célra vezetős helyes volna, hogyha a komitológiai ülések keretében nemzeti szakértőket is meghívnának, különösen az irányelvek és a rendeletek alkalmazásai tapasztalatának megosztása tekintetében. No, ennyit röviden a trialógusról, a háromoldalú tárgyalásokról. Remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk. A tanács munkacsoportja remélem pénteken elfogadja majd a mi általunk felvetett javaslatot, mármint a tanácsi munkacsoport, és így májusban akár mi a plenárison is szavazhatnánk erről a norma szövegtervezetről. Persze, nem tagadom, hogy a maradék 8 irányelv kérdésében még 5%-nyi tárgyalási feladatunk van, vagy talán nem is 5, hanem 1 százalék, 99 százalékát a kérdéseknek megvitattuk, és ezért tényleg bizakodó vagyok a tekintetben, hogy sikerül végleges megállapodásra jutnunk. Úgy gondolom, tehát, hogy a maradék 8 irányelv tekintetében fennálló 1 százaléknyi kérdést még meg tudjuk oldani. Köszönöm. Well, thank you very much. Yes, I think we did have a... Köszönöm szépen. Valóban sikeres megállapodásra jutottunk tegnap, hiszen júliusban lejár a hatályos rendelet, és éppen ezért újat kell elfogadni. Kérdések? Nos, hogy lezárjam ezt a napirendi pontot, közlöm, hogy az első kvalifikációról szóló háromoldalú tárgyalás ma este kerül sor erre, Vernyó asszonya jelentéstevő, és a következő szakbizottsági ülésen beszámolunk, és a Recreation Crafts dossziéről, ez az Eros dossziém, szakértői találkozót tartunk reményeink szerint május elején, de még nagyon sok munkát kell addig elvégezni. Az egyik fő kérdés a kategóriák kérdése volt, és úgy tűnik, hogy itt a tanács elfogadja parlament javaslatait. Tehát itt jelentős előrelépéseket értünk el. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárhatom. Jelzem, hogy egy új kezdeményezés, melyet a bizottságunk most megragad, és remélem, hogy ezzel biztosítani tudjuk, hogy a bizottság tagjai nyomon követik a háromoldalú tárgyalások menetét, és ezzel az egész folyamatba átláthatóságot, transzparenciát szeretnénk bevezetni. Fontos véleményről a klinikai vizsgálatok irányelvről nyitjuk meg most a vitát. A jelentéstevünk kompromisszumos javaslatokra tesz, ezeket veti föl, szorít bennünket az idő, tehát megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy mutassa be a kompromisszumokat, utána megkérdezem, hogy az árnyék jelentéstevőknek van-e észrevételejük, és remélem, hogy megállapodásra tudunk jutni, illetve hogy már a háttérben megállapodást. Köszönöm szépen, maximum 5 percet fogok használni, és igyekszem a felszólalásomat korlátozni időben. Nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel, a többi kollégával, a titkársággal, két árnyék jelentéstevői találkozót tartottunk. A klinikai vizsgálatok irányelv hatályon kívül helyezéséről az a célja mindennek, illetve az új jogszabály készítésének, hogy egy jobb, hatékonyabb jogszabály működjön. Sikerült kompromisszumos módosítókat kialakítani a kollégákkal, de szóbeli módosítóként fogunk egy-kettőt benyújtani. Az első kompromisszum a klinikai kísérlet definícióját tartalmazza, és a 8, 14, 20 és 23-as cikkre való utalást megszüntettük, hiszen nem az időre, hanem a tartalomra vonatkozó észrevétel volt szó. Ezen felül pedig a tagállami beszámolókra való szabályozást módosítottuk, hiszen voltak olyan frakciók, akik a tagállam jókörében akarják meghagyni a tudósítás, illetve beszámolás kialakításának idejét, ezzel nekem nincsen problémám. Tehát a kompromisszumban azt világ, tettük világosá, hogy a szponzor határozza meg a bejelentő tagállamot, de ugyanakkor három naptári napon belül a tájékoztatást meg kell adni, máskülönben pedig eh, a régi szabály érvényesül. A harmadik kompromisszum a compliance-re, tehát a nemzeti előírásoknak való megfelelésre vonatkozik a klinikai vizsgálatok során, különösen a sérülékeny eh, személyek tekintetében a vulnerable person, vagy sérülékeny személy kategóriájának még nincsen európai definíciója. A harmadik kompromisszum az etikai, az erkölcsi értékelésre vonatkozik. Erre vonatkozólag nem tartalmazott a jogszabály semmit, éppen ezért az egyetlen 7A cikk alatt foglalom össze ezt a kérdést, mind a kísérletek engedélyezése, mind pedig a módosítása tekintetében. Csak akkor kezdődhet a kísérlet, hogyha a releváns testület az erkölcsi, itt erkölcsi értékelést is végrehajtotta. A szöveg ugyanakkor világosá teszi, hogy az erkölcsi értékelés nem korlátozhatja vagy húzhatja el időben az, az engedélyezés folyamatát. Hogyha elsőre visszautasították a kérvényt, és másodikra benyújtják, akkor és erről szól az egyik kompromisszumos javaslatom, világosá kell tenni a módosításokat. A 16-os kompromisszum nagyobb rugalmaságot biztosít a klinikai kísérletek számára az égető vagy sürgős helyzetekben ebben az esetben az informed consent tényének nem kell fennállnia akkor, hogyha abban az esetben, hogyha az emberek élete kerül, kerül veszélybe. Éppen ezért világosra tesszük, hogy arányosnak kell lenni a kísérletben való részvételnek a kísérletből származó veszélyekkel. Az utolsó kompromisszum pedig a transzparenciával, az átláthatósággal foglalkozik. Ez a rendelet tervezet egy nagyon fontos része. A legtöbb frakció által támasz, támogatott kompromisszum azt mondja ki, hogy az eredmények összefoglalását a klinikai vizsgálat vége után két évvel publikálják, azért változtatok meg a bizottság egyéves határidejét két évre, hogy megakadályozzuk, hogy egy orvosi ö, szakfolyóiratban korán kelljen publikálni az eredményeket, már pedig ez időbe telhet, még az eredmények összeállnak. Az új 3A mellékletre mit tettünk javaslatot? Ez kitekint a bizottság technikai iránymutatására, amelyet a bizottság jav, januárban bocsátott ki, és amely lehetővé teszi, minden kutató megvizsgálja az eredményeket. A eredmények összefoglalásának határideje a piacra juttatás engedélyezésének har, után 30 nappal van. Így figyelembe vesszük a kereskedelmi érdekeket, amelyek vitálisak annak érdekében, hogy támogassuk, helyzetbe hozzuk az innovációt. A auxiliary medicinal product definícióin, tehát kiegészítő orvosi termékről javaslatot készítettem el, Emma McLarkin felvetéséről van egy kompromisszum, aztán a döntéshozó kompetens voltáról, a beszámoló tagállam um, helyzetéről, akkor, amikor a, a kísérlet multinacionális, valamint a jogi képviselő definíciójáról terjesztettem elő javaslatokat, azért, hogy az egyes tagállamok jogi különböző szabályozását egységesíteni tudjuk. Mindezt megtalálják a dossziéban, és azt remélem, hogy ezek a módosítások javítják a szöveget úgy, hogy a szöveg általános filozófiája meg, megmarad, és remélem, hogy így a szavazáson minden frakció támogatni tudja ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönjük szépen szakértelmedet és eh, munkádat, melyet itt végeztél. Most pedig megadom az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, Saldemózer asszony, McClarkin asszony, kérdezem, hogy van-e észrevételük mindazzal kapcsolatban, amit elhangzott, illetve meg tudják -e erősíteni, hogy támogatják ezt a kompromisszumot. Saldemóz asszony? Köszönöm szépen. Elnök úr, meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek az erőfeszítéseit, hogy jó megoldásokat találjanak. Nem minden kompromisszumot tudunk támogatni, csak néhányat, legalábbis egyelőre úgy látjuk, de mindenképpen támogatom a mai nap során, miután a mi munkacsoport ülésünket megtartottuk, de mindenképpen köszönöm a munkáját. Köszönöm, Filip Zsüven, Filip Zsüvent elfelejtettem, parancsoljon. Elnök úr, először is minden kompromisszumos módosítást támogatunk. Öt kompromisszumos módosítót átalakítottunk az IMCO titkárság kérésére szóbeli módosítóvá, tehát azt hiszem ezzel mindenki egyetérthet. Harmadik megjegyzésem az hetes kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan pontosítani kell. Ez egy nagyon fontos dolog. Miért? Azért, mert a nyilvánosságra hozás hozatal kötelező. Ez nem így van még ma. Tehát a közvélemény is meg kell, hogy ismerje a tudományos adatokat, sőt a tudósoknak lehetőséget kell nyújtani, hogy ellenőrizhessék az eredményeket és ugye azt mondja ki a szöveg, hogy a klinikai vizsgálatok után két évvel kell nyilvánosságra hozni az adatokat egy tudományos labban, hogyha az Európai Unió honlapján előbb hozzák nyilvánosságra az adatokat, mint egy tudományos labban, akkor a tudósok kerülnek problémás helyzetbe, aztán mielőtt az Európai Unió honlapján nyilvánosságra hozzák az, a klinikai eredményeket, azt is jelenteni, hogy nem a megfelelő eredményeket hozzák nyilvánosságra, nincsenek leellenőrizve, egy komoly tudományos szaklap nem fogadja el ezeket az adatokat, eredményeket. Tehát fontos az, hogy a közvélem is, is értse azt, hogy miről is van szó. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Rühle asszony. Röviden kurz äh, Rövidre foghatom a szót természetesen Először is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésé, különösen Buzoly úrnak. Természetesen nem leszünk a szóbeli módosító indítványok benyújtása ellen. De nem tudunk minden kompromisszumos módosítót támogatni, egy részüket fogjuk támogatni, és szkeptikusak vagyunk a zárószavazást illetően is, hiszen önök is tudják, hogy az az álláspontunk, hogy sokkal több információt és sokkal nagyobb nyitottságot, áttekinthetőséget kell biztosítanunk a nyilvánosság számára. Úgyhogy a kollégákkal, az ENVI szakbizottságbeli kollégákkal egyeztetve fogunk az egyes konkrét kérdésekben szavazni. Okay. Köszönöm, McClarkin asszony, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt a munka ezen dosszié kapcsán, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen kitűnően együttműködhettünk, nagyon sok jó kompromisszum jött létre. Reméljük, hogy sikerül még megfelelően áramvonalasítani a folyamatot. Beadtam szóbeli módosított például a kettes cikk definíció kapcsán, Üdvözlöm az Erkölcsi vagy Etikai Bizottság felállását, felállítását, üdvözlöm az ötös cikket, amely világosabban szól a tag, a bejelentéstevő tagállamról. Egyetlen fenntartásomban a hetes kompromisszum kapcsán. Itt a bizottság által benyújtott al bekezdés kapcsán egy szöveget ki szeretnénk húzni, ez nagyobb rugalmasságot biztosítana, de összességében még egyszer mondom, a kompromisszumot támogatni tudom, hiszen ez mindenképpen javítja a szöveg jelenlegi változatát. Meg szeretném köszönni a kollégáknak, hogy támogatták a kompromisszumokat, a hatos módosítóban, ahol a proportionate arányos szó helyesebb alkalmazására tettem javaslatot. Remélem, hogy világosabbá vált így a szöveg. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkát, hiszen ez egy nagyon nehéz, de egyben érdekes dosszié volt. Köszönöm. Köszönöm. Gebhardt asszony kéri a szót, és csak nézem, hogy kérje még más a szót. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jó munkát, és lenne egy viszont kérdésem Busoly úrhoz. A négyes kompromisszumos megoldással, a 7A cikkelyel kapcsolatban. Ugyanis ott azt olvashatjuk, hogy egy kísérletnek az engedélyezése csak az illetékes etikai bizottság állásfoglalása után lehetséges. Nagyon is támogatom, meg kell kérdezni az etikai bizottságokat, de hát itt nemzeti, tagállami etikai bizottságokról van szó, úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy van-e ezekre az etikai bizottságokra fogalom meghatározás, definíció, és van-e minden egyes tagállamban ilyen grémium? Ha pedig nincs, akkor számomra fontos lenne tudni arra a kérdésre a választ, hogy tekintettel arra, hogy itt egy rendeletről van szó, hogy itt van-e esetleg automatikus kölcsönös elismerése a kísérleteknek, vagy sem. Itt ugye egészségügyi kérdésekről, a polgárok védelméről van szó, tehát nem fogadható el, hogy akárhogy megnyissuk az ajtót a kísérletekkel kapcsolatos kupeckedés előtt. Um, any other, um... Kérje még más is a szót. Tudom, hogy a DJ Sanko erős csapattal képviselteti magát, és meg is adom egy percben, ha kérje szót a bizottság képviselőjének, hiszen tovább kell lépnünk. Elnézést, hogy ennyire sürgetek mindenkit, de a folyamat végén vagyunk. Köszönöm szépen! Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a kiszönő munkát. Két pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt az etikai bizottságok szerepe a jövőben, az engedélyezés során, másik pedig a közös normák, standardok kérdése. Az első pontról. Hogy emlékeztesek arra, hogy önszabályozó testületek, az erkölcsi vagy etikai bizottságok, és világosra szeretnék tenni, Világosra szeretném tenni, tehát hogy a bizottság nem akarja az etikai bizottságok működését befolyásolni. Mi javaslatunkat félreértették, mi csak azt akartuk biztosítani, hogy az etikai bizottságok részt vállaljanak az engedélyezési folyamatban. Ennek érdekében nagy játékteret biztosítottunk a tagállamoknak, hogy maguk szabályozzák az etikai bizottságok működését. Itt az tagállami szakértelmet és hagyományt is figyelembe akarjuk venni. Nyomon követjük azokat a javaslatokat, melyek segítik ezt a megközelítés, ezen hozzáállás érvényesülését. Ne felejtsük el, az etikai bizottságok klinikai kísérleti kérvények engedélyezése során fontos szerepet kell, hogy játszanak, nem párhuzamos struktúrában kell, hogy működjenek. Másodszorban a közös szabályok, a normák, a standardok megvédése érdekében jelzem, a legmagasabb szintű normákat, standardokat kell alkalmaznunk, a szabályokat streamline-olni, áramvonalasítani kell azáltal, hogy egy világos szabály készlettel dolgozunk és ezt alkalmazzuk hogyha a tagállamok közös értékelést akarnak végrehajtani, akkor ugyanazon kritériumok alapján szabad engedélyezniük a klinikai tár, kísérleteket. Ezért a parlament joggal fordult a bizottsághoz, és kérte azt, hogy dolgozzunk ki irányelv helyett rendeletet, és a bizottság figyelt erre a felvetésre, kérdésre. Amikor a beteg védelmét szolgáló kritériumok kialakításáról van szó, látnunk kell, hogy ezen kritériumoknak azonosoknak kell lenniük minden tagállamban. 2001-ben már messze menően figyelembe vettük a jogalkotó érdekeit, de figyelembe kellett venni a nemzetközi iránymutatásokat és egyezményeket is, további előrelépést is elértünk ezen a területen. Másrészt a jogalkotó feladata az is, hogy egységes szabályokat dolgozzon ki a klinikai vizsgálatok engedélyezése során. Múlt évben egy sor ilyen klinikai, vizs, a klinikai vizsgálatok iránti kérelem 10, kérelmek száma 10%-kal nőtt meg. Ezek a vizsgálatok az európai tudomány, az európai versenyképesség és végső soron az európai páciensek érdekeit is szolgálják. Köszönöm szépen, és örömmel tekintek az együttműködés elébe. Elnézést kérek, nagyon kevés az időnk, sietnünk kell, Kriszó asszony, úr nem szeretném lezárni ezt a témát, csak szeretnék válaszolni Gebhardt asszony kérdésére. Biztosak vagyunk abban, hogy az etikai bizottságokra eh, nem utal az Európai Bizottság. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem támogatja az Európai Bizottság az etikai bizottságokat. Nagyon fontos eh, tisztázni azt, hogy az értékelési folyamatnak ez egy nagyon fontos része. Az etikai bizottságok azonban a szubszidiaritás elve alapján nemzeti hatáskörbe tartoznak. Minden tagállam nak megvan a saját etikai bizottsága, van, ahol ez nemzeti szinten, van, ahol regionális szinten, vannak olyan tagállamok, ahol városi szinten is léteznek, több száz ilyen etikai bizottság van, tehát mindenképpen részét képzik az értékelésnek, és az időhatárokat is be kell tartani. Köszönöm szépen! Tehát holnap 10 órakor fogunk szavazni erről a jelentésről. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő témára. Fox úr az előadó. Online szerencsejátékok a belső piacon a téma. A, ez kapcsolódik a zöld könyvhöz is, amelyet a bizottság készített el. Több szakértőnk is van itt, de egy másik meghallgatásra is készülünk. Fox úrtól és a szakértőktől fogjuk most az információkat megkapni. Először Fox úrnak adom meg a szót, hogy vezesse be a témát, aztán Pitekane asszony következik, és a finn képviselő Picardo az úr most érkezett éppen. Üdvözlöm őt, Sáldamóz asszony de Jong úr, az árnyékjelentéstevők is itt vannak. Megadom a szót az előadónak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni Picardo urat, aki Gibraltar főminisztere. Én az Európai Parlamentben én képviselem Gibraltárt, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, a jelentésemet szeretném bemutatni önöknek. Konzultáltam az összes érdekelt féllel, a szerencsejáték szakértőkkel és a többiekkel, és megpróbáltam az első jelentést be, bevenni mindazt, amit hallottam a szakértőktől persze 6000 karaktert engednek meg a jelentéstevőnek egy első jelentéstervezet kapcsán. Éppen ezért hát megpróbáltam mindent besűríteni ebbe az első tervezetbe. Az az általános benyomásom a különböző véleményekből, hogy nagyon konkrétan kell fellépni a fogyasztók védelme ért érdekében. Vannak olyan tagállamok, a, amelyek korlátozzák a, az online játékot, hogyha egy tagállam mm, mondjuk betiltja az online szerencsejátékokat, vagy annyira korlátozza, hogy ez nem lesz vonzó a fogyasztó számára, akkor ugye a fogyasztó illegális weboldalakat keres majd a szubszidiaritás elvét is meg kell említeni, de hogyan lehet ki egy egyensúlyt kialakítani az Európai Bíróság ítéletei értelmében a helyzetben megvannak az akciótervek, amelyek a következő témákkal foglalkoznak, megfeleltetés az EU közösségi szabályokhoz, a pénzmosás, tehát az uniós, uniós joggal való összhang, igazgatási együttműködés, sportintegritás, fogyasztóvédelem. Azt hiszem, hogy az uniós joggal való összhang alapvető dolog abban az esetben, hogyha szabályok, szabályokat hozzunk az egységes piacra, akkor azt be kell tartani a tagállamoknak. Úgyhogy a bizottság jogsértési eljárásokat indított el a parlament részéről megvannak a világos jelzések arra, hogy a tagállamoknak, hogyha szabályozzák a szerencsejáték piacukat, azt az uniós joggal összhangban kell megtenniük. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy a szakértők nagyon jó munkát végeznek, és támogatni kell őket a különböző szabályzók Európa szinten sokkal több együttműködést kell, hogy elindítsanak minden szinten. A prioritásainkat illetően biztosítani kell a jól szabályzott piacot, amely vonzó lehet a fogyasztó számára, a felhasználó számára ugyanis sok esetben illegális, nem biztonságos irodák felé nyitnak abban az esetben, hogyha nem jól szabályzott ez a piac. Tehát a fogyasztó védelem alapvető, aztán a pénzmosás és a sport integritása szintén fejezetek a tervezetemben. Elnök úr, mivel kevés az időnk, le is zárnám a mondandómat, az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jól működtem, és tudom, hogy a miniszter is szeretne még szólni. Elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és akkor most megkérem a két szakértőt, hogy mondják el a szabályokkal kapcsolatos problémákat itt van velünk Szakari Airas úr, a Finn belügyminisztérium miniszteri tanácsosa, aki az online szerencsejátékokkal foglalkozik Finországban, és itt van velünk Fábio Picardo úr Gibraltáról, Gibraltári főminiszter, Úgyhogy először a miniszter úrral kezdjük, Gibraltáról 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye azt mond, nekem azt mondták, hogy 10 percem van a felszólalásomra. Ön most 5 percet kért, hát megpróbálom. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, és itt lehetek önök előtt ami a, az online szerencsejáték szolgáltatásokat illeti a belső piacon. Hogyan is látjuk ennek az iparágnak a jövőjét? 40 évvel ezelőtt csatlakozott Gibraltár az Unióhoz, és a, akkor kezdődött, kezdődött a szerencsejáték, a fogadások, és Gibraltárban 15 évvel ezelőtt kezdődött az online szerencsejáték a legmagasabb szinten próbáljuk biztosítani az integritást. Léteznek különböző vállalatok Gibraltárban, akik a szabályoknak megfelelően működnek, mert úgy gondoljuk, hogy csak így lehet a minőséget biztosítani. a, akár az Egyesült Királyságban, akár Európában. Nem csak Gibraltárban és Európában, hanem világszerte e, létezik az online szerencsejáték, és ez még inkább növekszik mindenhol. E, egyre több a vállalat, és természetesen a különböző vállalatok e, nak fontos a szabályok betartása. Egyre több a szerencsejáték vállalat az EU-n belül és, a, és világszerte is, ami az engedéllyel, engedélyeket illeti Gibraltárban, az, a belső piacon mm, minden lehetőséget ki kell használni az egységes belső piac által adott szinten. Gibraltar is elfogadta a különböző jogszabályokat, amikor egy EU tagállam elfogad egy olyan jogszabályt, amely az uniós joggal összhangban van, akkor természetesen ezt alkalmazzák Gibraltáron is, Franciaország, Spanyolország, Dánia a saját jogszabályait vezette be, egy versenyképes piaci modellt alkalmaz, és ilyen értelemben adja ki a helyi engedélyeket is. Azt hiszem, hogy fontos az önök szakbizottságának is tudnia, hogy Gibraltár az egyedüli ö, olyan ö, ö, tagállam, amely 2006-ban tette meg azt a lépést, hogy egy olyan jogszabályt vezetett be, amely a fogyasztók vélemét magasabb szinten biztosítja az Egyesült Államok piacával kapcsolatos problémák után. Elnök úr, azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk mind ebből, ami ezt az iparágat illeti, ami a jogszabályokkal kapcsolatos modellt illeti, az akcióterveket, illeti a, mindaz, amiről Ashley Fox is beszélt. Először is ugye a bizottságnak fel kell kérni a tagállamokat, hogy tartsa be az uniós jogszabályokat. jogszabályokat. A jogszabályoknak világosaknak kell lenni, csak így lehet azokat hatékonyan alkalmazni. A az online szerencsejátékok terén nem elfogadható a nem megfelelő fellépés, mert ezáltal nem tudjuk megfelelő módon védeni a fogyasztókat. A, tehát az uniós joggal való összhang nagyon fontos. Éppen ezért üdvözlöm az együttműködést a tagállamok és a szabályzók között, ugyanis azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzet az együttműködés szintjén még nem kielégítő a tagállamok és a szabályzók között. Ez nem lehet az érdeke senkinek, a tagállamoknak sem, a szerencsejátékok működtetőinek, szolgáltatóinak szintén sem egyáltalán e, e, ezen szolgáltatás piacának nem. Elnök úr, Gibraltár, Gibraltárban van már a legrégebben működő online szerencsejáték szolgáltatási rendszer. Reméljük azt, hogy a, ezen bizottság vitája hozzájárul majd egy nagyobb e, szintű együttműködéshez. Elköteleztük magunkat a különböző termékfejlesztés szintjén is, a fogyasztók védelme szintjén. A szakértelmet már kialakítottuk, szeretnénk megosztani a szakértelmünket mindazokkal, akik e, ezen a piacon működnek. A gibraltári szolgáltatók támogatják a fogyasztókat, és a szolgáltatók foglalkoznak a sport integrációs rendszerekkel is. A negyedik irányelvet Gibraltár is alkalmazza abban az esetben, hogyha fogyasztók panaszokat nyújtanak be, minden egyes panasz külön kell megtárgyalni, felülvizsgálni a fogyasztók védelme érdekében. Szeretnénk fejleszteni a web oldalakon egy Trustmark rendszert, annak érdekében, hogy elkerüljük az online eh, szerencsejáték eh, problémáit. Egy közös eh, adatbankra van szükség a fogyasztók érdekében. A pénzmosást, a csalást elkerülésére szintén megfelelő szabályokra van szükség. A fogyasztók védelme ezen iparág alapvető prioritása. Végül, elnök úr, az európai és a világ legadekvátabb szolgáltatóinak adunk ki engedélyeket csak. Szabályoztuk az online szerencsejáték rendszerünket, és nagyon nagyon sok esetben ugye más hagyományok, más kultúrákban mm, más a helyzet. Ebben a bizottságban el kell mondani, hogy az uniós engedélyeket unión belül kell kiadni, még akkor is, hogyha az, azokat máshol ö, használják. A szabályzóknak fel kell lépnük a pénzmosás ellen, a fogyasztók védelmében, a táv szerencse játékok ellen is fel kell lépni, meg kell védeni a különböző szolgáltatásokat. Gibraltár mindezt megteszi, és ezen az úton szándékozzunk haladni a továbbiakban. Gibraltárt úgy ismerik, mint egy hub, egy, egyfajta központ az online szerencsejátékok terén innovatív termékeket fejlesztünk ki folyamatosan az egy, a világon. Gibraltárban van a legjobb ilyen típusú létező iparág. Beszélni kell arról, hogy Gibraltár elfogadta a különböző jogszabályokat. Van, létezik egy brand Gibraltár, egy Gibraltári márka név ezen a területen. Ez, ez egy világmárkát jelent. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam lerövidíteni az előadásomat. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meg szeretnék osztani velünk a szakértelmüket, ez, egy nagyon, ez nagyon jó volt itt hallani. Most pedig egy másik szakértőt szeretnék bemutatni Európa egy másik végéről, de egy olyan országból, amely szintén szorosan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szakari Ariras úrról van szó, a Finn belügyminisztériumból ön, öné a szót. Kérem, hogy körülbelül 5 percre szűkítse le a mondandóját, és aztán megnyitjuk majd a vitát. De sajnos fél tizenegykor egy másik meghallgatásunk van, de lesz még alkalmunk e témában vitát nyitni. Arias úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves IMKO képviselők. Az online szerencsejáték Finországban létezik egy lottó törvény, amely az online szerencsejátékot is szabályozza. A szerencsejáték nem egy normális gazdasági tevékenység, a finn rendszer, rendszer egy monopóliumon alapul, a jelenlegi jogszabály vagy törvény garantálja a, a különböző jogokat, valamint mindenféle fellép mindenféle visszaélés és bűncselekmény ellen, ellen a különböző alapokat, a egészségügy, youth work. a sport, a tudományok, a művészet, a ifjúsággal kapcsolatos munka, irányítjuk az összes alapot, annak érdekében, hogy védjük a fogyasztókat, és megfelelő módon biztosítsuk számukra a lehetőséget a szerencsejátékokban való részvételre is. Ami a regisztrációs folyamatokat illeti, itt a ö, személyes ö, elektronikus bankadatokat használunk. 18 év alatt nem lehet szerencsejátékban részt venni, egy finn bankszámlával kell rendelkezni, állandó finországi székhelyjel, címmel és finn társadalom biztosítási számmal kell rendelkezni. Pénz, pénzes játékokban nem lehet részt venni, csak regisztrációval. A regisztráció itt is megint csak a különböző elektronikus bankadatokkal és garanciával lehetséges. A regisztrációs folyamat alatt során van egy bizonyos limit a szerencsejátékok terén is. A belső piacon az Európai Parlament is azt szeretné elérni, hogy megfelelő online szerencsejáték szolgáltatások létezzenek a fogyasztói piacon. A nemzeti nyilvános regiszterből kapjuk meg a az, alap, az adatokat, ezek a, a valóságos, a legfrissebb adatokat, ez egy ö, lakossági információs adat bázis, az akciót ennek megfelelően kizárják a szerencsejátékokból a kiskorúakat. Tiszteletben tartva a fogyasztók érdekeit, a pénztranszakciók az e- elektronikus, tehát az e-banking adatok alapján kerülnek megvalósításra, ami a regisztrációs folyamatokat illeti, ahogy említettem, a lakossági információs rendszert használjuk fel. vannak információs biztonsági szám, számok, név, családnév, cím, esetleg egy külföldi cím, anyanyelv, tehát ezek a főbb adatok, amelyeket a lakossági információs rendszertől megkapunk minden szerencsejátékban résztvevő esetében. Ezzel ki tudjuk zárni a pénzmosást is. A finn lakossági vizsgálat szerint csökkennek a szerencsejátékokban a káros hatások, és azt látjuk, hogy a helyzet egyre inkább javul ezen a területen, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, nagyon érdekes és értékes volt ez az előadás az adatvédelmi irányelv taglalása során még egy-két kérdés nagyon releváns lesz. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom az árnyék jelentéstevők előtt a vitát. Kérem, hogy rövid észrevételeket tegyenek, és hogyha az idő engedi, akkor még a többi képviselőnek megadom a szót. Tarabella úr szerepel a felszólalt listáján, de először Pieti Kejnen asszony nyitja meg a vitát. parancsoljam. Köszönöm szépen. Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire szorít az idő, éppen ezért igyekszem rövidre fogni mondandómat. Először is megköszönöm a jelentéstevőnek, hogy megnyitotta a tervezetről a vitát. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy jó kompromisszumot sikerül majd találnunk. Ezért dolgozom én itt a szakbizottságban, hiszen nagyon fontos kérdéssel állunk szemben. És nagyon fontos volna, hogy a ta, bármilyen tagállamból jövünk, vagy bármilyen politikai hovatartozásunk van, megállapodásra tudjunk jutni. Ezzel kapcsolatban azonban egy-két kérdést fel szeretnék venni, amelyeket megjelenítve szeretnék látni a tervezetben. Azt reméltem, hogy több említés tétetik a szerencsejátékok speciális voltáról, hiszen minnyáján tudjuk, hogy ez nem egy business as usual, nem egy mindennapos üzletág. Tehát itt jogos, hogy más belső piaci szabályoktól eltérő módon szabályozok ezt a piacot. Még egyszer mondom, ez nem egy business as usual, nem egy mindennapos üzletág, hanem speciális sajátosságokkal rendelkezik. Éppen ezért az egyén védelmét és a fogyasztó védelmét sokkal inkább a figyelem homlok terébe kell helyeznünk. Úgy gondolom, hogy a jelentésnek ebből a pontból kell kiindulnia, és egy-két módosítót is benyújtottam, melyek e felvetésemet megjelenítik szövegszerűen. Másodszorban. Hallottuk, hogy Európában más-más hagyományok érvényesülnek, melyeket figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani, de úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elvét még jobban meg kell jelenítenünk a jelentésben, annak érdekében, hogy egy jobb, világosabb európai koherenciát teremtsünk meg az online szerencséjátékok területén, illetve a viselkedési kódexet is érvényre juttassuk a tagállamokban, és az európai pán-európai szabályozást így alapozzuk meg. Úgy azonban, hogy a szubszidiaritás elvét érvénybe juttatjuk, és biztosítjuk, hogy a nemzeti vállalkozások, szerencsejáték cégek tiszteletben tartják a szabályozásokat. Az azonosítás, a fizetések, tehát a One Account, az egy számla ügye kérdései megítélésem szerint megjelennek már a jelentéstervezetben, de markánsabb megfogalmazást szeretnék kapni ezek kapcsán. Jobban ki kellene domborítani ezek, ezt a két kérdést megítélésem szerint. Összességében úgy gondolom, hogy nagyon sok felvetést megjelenít már a jelentés, és valóban ez alapján fogjuk az észrevételeinket megfogalmazni. Köszönöm szépen, és továbbra is örömmel tekintek a gyümölcsöző együttműködés elében. Köszönöm szépen. Saldemóza asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. És köszönöm a két bemutatót, a két prezentációt. Mindig hasznos arról hallani, hogy az egyes tagállamok hogyan szabályozzák az egyes kérdéseket. Azért olyan fontos ez a terület, mert továbbra is nagyon-nagyon más módon szabályozzák az online szerencsejátékokat az egyes tagállamokban. Fontos, hogy most és a jövőben is tiszteletben tartsuk ezen szabályozási különbségeket, ahogyan Pitikainen asszony is mondta, a jelentésnek jobban a jelentés tervezetnek jobban figyelembe kellene venni ezen nemzeti sajátosságokat, az ő tiszteletben tartásukat, ezért módosítókat nyújtok be a szubszidiaritás elvéről, biztosítandó, hogy a tagállamok ezen a területen figyelembe vegyék, eh, hogy figyelembe vegyük a tagállami különbségeket, és tiszteletben tartsuk. Az a kérdés, hogyan lehet biztosítani, hogy a tagállamok megfelelnek a szerződésből rájuk háruló kötelezettségnek. Úgy gondolom, hogy a megfogalmazás mai formájában Tehát másként is megfogalmazhatnánk ezt a kérdést, mint ahogy a jelentés ezt teszi, a jelentés tervezet teszi. Egyetértek Pitikeinen asszonyal, érdemes volna más megfogalmazást találni. Nehogy az a benyomás keletkezzen, hogy az online szol, szerencsejáték szolgáltatások normális gazdasági tevékenységnek tekinthetők. Nem, nem azok. Nem business as usual, ahogy a kollega mondta az adminisztratív együttműködésről szóló megfogalmazás a szövegben jó, a tagállamok közötti együttműködésről van szó, jó az a szövegben, de olyan szöveget kell kialakítanunk, mely arra ösztönzi, kényszeríti a tagállamokat, hogy szorosabbra fő, fogják az együttműködésüket, de a módosítóimat arra vonatkozóan nyújtottam be, hogy ez az együttműködés fokozatos legyen. Aztán, ami a fogyasztóvédelmet illeti, erre vonatkozólag is módosítókat terjesztettem be, hiszen minnyájunkat foglalkoztat a fogyasztóvédelem érdeke, ügye, biztosítani szeretnénk, hogy minden fogyasztó megfelelő védelmet élvezzem, különösen például a reklámok területén nagyon fontos, hogy itt jobb szabályozásokat fogadjunk el, mint amelyek ma érvényesek. Végezetül a bunda vagy pedig a játszmák eh, korrupt, eh, tehát a játszmák megbundázása egy olyan aggasztó kérdés, mely ügyben szintén előre kell lépnünk. A kompromisszumos eh, módosítókat támogatni tudom, és örömmel tekintek magam is a munka elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kreuzmann úr volt az utolsó jelentéstevő hiszen a mi szakbizottságunknak jelentős hagyománya van abban, hogy a legkülönfélébb gazdasági vállalkozások területét szabályozzuk. Éppen ezért most önnek adom a szót, parancsoljon. Először is szeretnék Fox kollégának köszönetet mondani a jelentéséért szólt róla, hogy a terjedelem az korlátozott volt, és most nekünk az a feladatunk, hogy vele együtt működve még inkább konkrétabbá, kézzelfoghatabbá tegyük a szövegszervezetet az Európai Bizottságnak akkor kell a tagállamok ellen jogi lépéseket tenni, hogyha az európai jogszabályokkal nem áll összhangban a tagállami jogszabály. Szeretném kiemelni, hogy ez az állami monopóliumokra és a liberalizált, felszabadított piacokra is eh, eh, igaz lehet. Tehát eh, Nyilvánvalóan a monopóliumok meg akarják tartani az egyeduralkodó helyzetüket, de a licenszer rendelkező szolgáltatók sem működnek mindig feltétlen EU-konform módon, úgyhogy ne csukjuk be a félszemünket a szerencséjátékok és az azzal kapcsolódó reklám lehetőségek is tárgyát képezhetik ennek, és nyilvánvalóan a német és angol fordítás között itt valami fajta ellentmondás van, erre nem akarok kitérni. Ami a adást illeti, itt nyilvánvalóan a jogbiztonságot az átláthatóság és az egyenjogúság e, biztosítása fogja megadni. Ezt kell megvalósítani. Az átláthatóság és az azonos elbánásmód és a jogbiztonság alapelvét alapvetően biztosítani kell az adminisztratív együttműködést, illetően nagyon üdvözöljük a játékosok eh, azonosításával kapcsolatos együttműködést. Ahogy hallottuk a finn példát, ők a játékosok azonosítása területén kitűnő lépéseket tesznek, és akkor eh, nyilván valóan eh, figyelembe vehetjük a szubszidiaritás elvét de hogyha vannak jó példák a tagállamokban, akkor a szubszidiaritás elvén túlmenően miért ne hozhatnánk e, egy egységes európai e, szabályt erre, hogyha szeretnénk védeni játékosokat, a játékszenvedét le akarjuk küzdeni, akkor nézzük meg a legjobb tagállami gyakorlatokat, a példaértékű gyakorlatokat, hogyan bánnak ezzel a kérdéssel, a fiatalok védelmével, a játékosok védelmével az egyes tagállamokban. Úgyhogy én mindenképpen én azt támogatnám, hogy legyenek elfogadott eljárásaink európai szinten, így lépünk föl a szürke piac, a fekete piac ellen, a játékfüggőség ellen, a fiatalok védelme érdekében. Úgyhogy Móze kolléga is szólt erről, e, e, ezen az úton kell tovább haladnunk. Megfelelő tájékoztatási rendszer is kell, Egyetértünk az előadóval, hogy a felesleges adminisztrációt például a licenszek kérelmezésekor le kell bontani, E, a technikai előfeltételeket nyilván meg kell követelnünk, hogyha a szolgáltatást más tagállamban nyújták. Ennek előfeltétele az, hogy a szabályozó hatóságok egységes technikai szabványokat dolgozzanak ki a gépekre. Ezzel egyidejűleg a szabályozó hatóságoknak együtt kell fellépniük az illegális, tehát nem engedélyezett szerencsejátékkal szemben. Ennek előfeltétele ugyanakkor az, hogy a nemzeti jogszabályok összhangban legyenek az EU joggal. A saját jelentésemben azt kezdeményeztük, hogy a illegális szolgáltatók közötti fizetési forgalom legyen megakadályozva az egész EU területén. Legyenek ugyanakkor nyilván fehér listák az engedélyezettekről, ami a fogyasztóvédelmet illeti. Úgy gondoljuk, hogy a hatékony fogyasztóvédelemhez megfelelő jogszabályok kellenek, a kontraproduktívek a túlzott korlátozások, hiszen ezek a nem szabályozott szolgáltatók ölébe terelik a fogyasztókat, a szerencsejátékosokat különösen a kiskorúak és a játékszenvedély általi kockázatnak kitett személyeket védeni kell a parlamentnek, itt minimális követelményeket kell kidolgoznia, így aztán a tagállamok a saját maguk elképzelései szerint egy magasabb, e, ezen túlmenő szintet biztosíthatnak, ha akarnak, ami a konkrét e, intézkedéseket illeti. Ezzel kapcsolatban vannak a jelentésemben javaslatok, például az önkorlátozás, a megfelelő játékos azonosítás, az online játékoknál a minimális életkor előírása, stb. stb. Egy megbízható alternatívát kell biztosítanunk az illegális játékkal szemben, ehhez azonban szükség van arra, hogy a reklámokat engedélyezzük hiszen nyilvánvalóan akik legális szolgáltatás szerencsjátékot kínálnak, azoknak megfelelő módon ezt nem agresszívan és nem játékfüggőséget okozóan, de reklámozniuk kell tudni, hogy eljussanak a fogyasztókhoz. Úgyhogy itt a bizottság a kiegyensúlyozottságra töregedjen. Nem kívánok itt most a bundázásról, pénzmosásról beszélni. Az elmúlt héten a parlamentben E, már egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban volt, ott benyújtottam módosítókat, ezek kiegészítik azt, e, ami itt a pénzmosás kapcsán elhangzott. Good. Well, thank you very much. Köszönjük szépen. A szakértőink e, nagyon erősek, a Fox, a kollégák és a többiek. Styler asszony, Stichler asszony úgy látom, hogy ön is szót kért, és Rüle asszony is szót kért. Parancsoljon! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a két referensnek. Mind a két előadás nagyon érdekes volt. Én is úgy gondolom, hogy Fox úrnak egész egyszerűen terjedelmi okokból nem volt alkalma érdemi dolgokra kérdést adni. Pietikánen és Sáldemóza asszonyokkal egyet értve azt mondanám, hogy számomra is a súlypontok kijelölése az igazi probléma. Egyrészt az európai jogszabályoknak a betartása az ugyan egy fontos dolog, de hát azért ennek egy célja is kell, hogy legyen. A célja pedig az kell, hogy legyen véleményem szerint, hogy a játékfüggőséget leküzdjük, és a cél az kell, hogy legyen, hogy az illegális szolgáltatókat, tehát a fekete piacot és a szürke zónát azt leküzdjük. Nyilvánvalóan ennek kell a középpontban állnia, úgyhogy az európai jogszabálynak ez a, a e, jogszabályokkal kapcsolatos ezen passzus, ez kicsit olyan elszigetelten áll szerintem a javaslatban. Ez az egyik megjegyzésem. Aztán másodszorban szeretném volna világosan megegyezni, hogy Krajcman úr a minden ponton egyetértek, kivéve a reklám kérdésében. Én nagyon is úgy gondolom, hogy itt egy különleges üzleti modellünk van, és nyilvánvalóan ezt figyelembe kell venni a reklámra vonatkozó szabályozásnál is. A kötelezettségvállalások nélküli vagy kötelezések nélküli reklámtevékenység az ezen a területen nem megengedhető Egyébként ez van a német szabályozáson is. Amiben teljesen egyetértek az az, hogy a tagállamok nem szabad, hogy mindig elbújjanak a szubszidiaritás elvénge mögött, és így akadályozzák meg, hogy ezen a területen igazi lépéseket tegyünk a fogyasztóvédelem területén, és a fekete és szürke zóna leküzdése területén. Ez kell legyen a célunk ugyanis, úgyhogy támogatom a jelentést, de hát meg akarom nézni még, hogy módosító indítványok útján Fox úr jelentésében mi mindent tudok még belerakni annak érdekében, hogy az Európai Parlamentben ebben a témában született jelentésekhez képest egy kiegyensúlyozottabb javaslat szülessen. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem nagyon rövidre fogni a mondandómat. Egyrészt teljesen egyetértek Pietikeinen asszonynal az elveket illetően. És úgy gondolom, hogy mindez következményekkel jár a szövegre is. Például a hármas bekezdésre gondolok, a szerencsejáték monopóliumok nem szabad, hogy korlátozzák a jogi lehetőségeket. talán itt a not reduce the opportunity megfogalmazással élhetnénk, azaz tehát, hogy ne korlátozzák a jogot, de erősítsék meg a végrehajtást. Másrészt a nyolcas bekezdése az adminisztratív terhekről beszél. Általában ellenezzük az adminisztratív terheket, ám ezen a speciális területen az adminisztratív tehernek igenis értelme lehetne. Másodszorban a bizottság az információ hiányáról nagyon világosan fogalmazott, és van egy eh, Eliza tanulmány is, amely a tiltás versus szabályozás kérdését vizsgálja meg, és éppen ezért az Európai Bizottságtól kérem, hogy ki tájékoztasson arról, ki készíti ezt a tanulmányt, milyen felismerésekre jutott. Úgy gondolom, hogy hasznos volna többet tudni erről a tanulmányról, hiszen a jelentésben azt mondtuk, hogy a prohibíció, a tiltás az illegalitás irányába szorítja el az online szerencsejátékot, de nem tudom, hogy ez így van-e. Azután az reklámok tiltásáról tudnunk kellene, hogy európai szinten hogyan akarjuk ezt végrehajtani. Érvényesíteni a felügyelőhatóságok, kötelezővé tehetjük -e ezeket minden tagállamban, és kötelezhetjük őket arra, hogy együttműködjenek, végezetül a pénzmosás. Tudjuk, hogy az eurozónában milyen aggasztó ez a kérdés, veszélyezteti magát az eurozónát is, és az illegális szerencsejáték és a szerencsejáték és a pénzmosás szorosan összefüggenek sajnos egyébként a legális szerencsejáték is. Köszönöm szépen, hallottuk az árnyék jelentéstevő készrevételét, és láthatják, hogy a következő meghallgatás felszólalói itt vannak. Tarabella és Fielner úrakat üdvözlöm, mint vendégeket, valamint Areász urat. Meggyőzhetem önöket arról, hogy a következő részben szólaljanak fel, vagy pedig 30 másodperccel most megelégednek, és utána majd a következőben szót adok önöknek, hogy hogy járnának el. 30 százalék? Hát tessék, 30 százalékot kapnak, először Tarabella úr kap 30 százalékban szót. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Én nekem is el kell mennem egy másik bizottságban, ö, szavazok 10 óra 30-kor, de sok kirozott engem ö, Fox úr jelentése, és is nem Gibraltar ellen akarok szólni, de ö, végül is Liechtenstein, Gibraltar sem tagjai az Európai Uniónak. Ö, ugye Ugye azt mondta, mondta a gibraltári miniszter, hogy hasznot kell húzni a belső piaci lehetőségekből, de azt hiszem, hogy ezt nem teszik meg megfelelő módon. De Jong úr is azt mondja, hogy egy hatástanulmányt kell mindenképpen kidolgozni, és meg kell nézni, hogy a bevételeket hogyan lehet újra elosztani. Vannak olyan szerencsejátékok, mint például a a lottójáték, ugye, ami ö, ö, teljesen nyilvános játék, E, ott is nagyon nagyok a bevételek, hát ezeket fel kéne, újra kellene felosztani. Hogyha megtartanak bizonyos bevételeket, és csoportok, rétegek semmit sem kapnak, ugye akkor hogy beszélhetnek például karitatív szervezetek megsegítéséről? Ennyit akartam mondani, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaptam. All right. Well, thank you. Köszönöm. Nagyon elnéző voltam önnel. Következő felszólaló. Köszönöm, Malcolm, én is rövid leszek. Köszönöm Ashleynek. Ez egy jó jelentés, a Saldemors jelentésen alapul. Ugye a szerencsejátékok terén természetesen fontos a szabályozás, de nem szabad kihagyni a fogyasztókat és védelmüket. Egyensúlyt kell kialakítani az európai szabályok között és a fogyasztók védelme között. Hogyha valaki a szerencsejátékban például Finországban nem tud ellenállni a szerencséjátéknak, hát akkor egyfajta önkorlátozást ki lehet alakítani. Ugye Svédországban is megtették ezt, tehát ez kapcsolódik a fogyasztóvédelemhez és a különböző kötelező jogszabályok betartásához. Köszönöm, Szalanova asszony. Köszönöm szépen szépen. Engedjék meg, hogy csak a fogyasztóvédelmi szempontokra korlátozzam hozzászólásomat. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Minden megjegyzésem a tízes cikket illeti, ugyanis ez arról szól, hogy a online szerencsejátéknál igazságosságra kell törekedni, talán ez egy fordítási hiba, annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelem jobban legyen biztosítva. Ezt talán jobban kellene megfogalmazni. Aztán egyetértek az előadóval abban, hogy további szakértői véleményekre, szakvéleményekre van szükségünk, tanulmányokra van szükségünk. Szeretnék a cseh eh, játékfüggőséggel foglalkozó intézet tanulmányára utalni, amelynek eredménye több tagállam eredményeit foglalja össze, ezt talán figyelembe kéne venni. Aztán a 15-ös pont, más kollégák is szóltak itt a reklám kérdéséről. Például a tisztességtelen reklámra utal, de erre is csak nagyon röviden a tervezet. Természetesen ez egy probléma, nyilvánvalóan szociális, társadalmi szempontból felelősség teljes formában lehet csak ezt a szolgáltatást reklámozni. Majd lesz lehetőségünk visszatérni erre a vitára, végül pedig Arias úr. Köszönöm szépen. Nagyon sok témáról volt szó, eh, amelyeket még meg kellene említeni. Fox úrnak e, a jelentésében. Itt van például a panasztételnek a lehetőség, ezzel is foglalkozni kéne, különösen ami a fogyasztó védelmet illeti. Malcolm már említette, hogy ezek fontos kérdések, és a finn modell például e, példa lehet mindannyiunk számára ami a fiatalok védelmét és a védelmet illeti. Um, Mr. Fox. Fox úr. Nagyon röviden. A bizottság részéről is itt vannak a képviselők, de Fox urat kérem most, hogy nagyon-nagyon röviden zárja le ezt az első vitát. Köszönöm szépen, Malcolm nagyon sokat jegyzeteltem, és természetesen most nem tudok mindenkinek válaszolni. Éppen ezért csak a vendégeknek szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek az Európai Parlamentba, és köszönöm az árnyékelentéstevőknek és a többieknek az elhangzottakat. Kérem, hogy most engedjék meg, hogy ne válaszoljak, mert hogyha valakinek válaszolok, és másnak nem, akkor az nem lenne megfelelő. Úgyhogy mindenkinek köszönöm a részvételt és a hozzájárulás. Elnök, április 4-e a módosítások előterjesztésének határideje. Természetesen a módosítóknak javítani kell a jelentésen. Biztos, hogy nagyon sokan fognak beteljeszteni módosítókat, Kralcman úr jelentése kapcsán is ez lett. A, lesz még időnk arra, hogy elmondják a képviselők a véleményüket, még 20, május 29 és 30-án visszatérünk erre. Köszönöm szépen a két vendégünknek is, akiket még egyszer üdvözlök. Picardo, Picardo úr beszédét megtalálhatják a weboldalunkon is. Köszönöm szépen tehát még egyszer mindenkinek. Most pedig átérünk egy meghallgatásra, amely meghallgatás szintén fontos. Kérem, hogy aki a teremben nem marad itt a meghallgatásra, akkor csendben hagyja el a termet. Tehát most a meghallgatás következik, megnyitjuk a vitát. Mandes úr jelentéséről, ő az előadó, üdvözlöm őt. A téma pedig a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítése. Mi vagyunk az illetékes bizottság, szakbizottság ebben a témában, és Először a bizottságot fogjuk, a bizottság képviselőjét meghallgatni. A bizottság részéről Macsei Gorka urat hallgatjuk meg. Egy hatástanulmányt készít a bizottság e témában. Aztán a továbbiakban a szakértőket hallgatjuk meg, az egységes piac lehetőségeinek a jelenlegi helyzetéről, aztán vannak átfogó javaslatok. A jelentéstevőt kérem először, hogy nyissa meg röviden a vitát, és aztán következnek a szakértők. De először Tom Manders jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez az európai fogyasztók 20 prioritást élvező panaszai között ez az egyik első helyen álló téma. A, reméljük, hogy a jelent, az árnyékjelentéstevőkkel meg fogunk egyezni, és a fogyasztók kevesebb panaszsal élnek majd a továbbiakban. Természetesen a jogszabályt mindenképpen javítani kell, a jogszabályon javítani kell, egyszerűsíteni kell a fogyasztók érdekében is. A gépjárműipar, a gépkocsi ipar képviselői közül meghívtam néhány szakértőt, ugye, hogyha akarjuk azt, hogy a helyzet változzon, akkor az új gépkocsi ipart is fejleszteni kell, a használt gépkocsi ipart is úgy szintén fejleszteni, fejleszteni kell majd. A gazdaságot összességében fejleszteni tudjuk majd, és ezáltal kielégítjük a fogyasztók két érdekeid. Minél több információt kapunk a szakértőktől, annál jobban tudunk dolgozni, annál jobb lesz a helyzet. Tudom, hogy új információkkal fognak élni majd a szakértők, és a jogszabályon javíthatunk. Köszönöm. Köszönöm a bevezetőt. Um, Igen, a fogyasztók 20 prioritást élvező aggodalma, frusztrációja között van ez, szinte az első helyen ez a téma. Gorka unak köszönjük a javaslatot, és következnek tehát a szakértők. Először Gorka úr kap körülbelül 10 percet, szót, megkapja a szót Gorka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottságot, hogy mutassa be a javaslatát, amelyet már körülbelül egy évvel ezelőtt fogadtak el, múlt áprilisban fogadtak el. Ahogy már hallottuk, megpróbálunk foglalkozni az egyik legakutabb problémák, problémával, amelyet a polgárok, amelyekkel kapcsolatban a polgárok folyamatosan panaszt tesznek. Ez egy olyan terület, ahonnan a legtöbb panaszt kapjuk. Ugye a A bizottság meg szeretné könnyíteni a polgárok életét. Nagyon sok esetben sok eljáráson kell keresztül menniük, ezek változóak az egyes tagállamokban. Éppen ezért fontos ez a javaslat, hogy ugye itt nagyon sok az érintett fél a javaslatban. Röviden, ha megengedik, akkor bemutatnám mi is a tartalma a javaslatnak. Miért is van egy ilyen új javaslat? Hát azért, mert ez a probléma egy határokon átnyúló probléma. És nagyon sok esetben a polgárok panaszt tesznek, nagyon sok a jogsérelem e témában, és a múltban a számos esetben az Európai Bírósághoz fordultak a polgárok, és a tagállami jogszabályok vagy gyakorlatok ellen tettek panaszt. Mi is a, itt a probléma? A polgárok sok esetben polgárok számára nem igazán világos, hogy mely államban kell nyilvántartásba ők a gépjárművüket. Hogy, hogyha mondjuk egy másik tagállamban használják a gépjárművüket, de nem ott vették nyilvántartásba, sok esetben leállítják őket, büntetést kell fizetniük. Éppen ezért ugye a rendőrség azt vizsgálja, hogy hol vették nyilvántartásba az adott gépjárművet, és a polgárok nem szeretnék, hogy ez a rendszer így folytatódjon tovább. A, ahogy mondtam, a különböző formalitások változóak a tagállamokban, ami a háttért illeti, elmondanám, hogy néhány évvel ezelőtt a bizottság arra tett javaslatot, hogy a az adó nyilvántartásba vételt is ugye összhangba hozza, itt a gépjárművek nyilvántartásáról van szó, de ezt a javaslatot valahol útközben leállították és itt a gépjárművek nyilvántartásba vétele megadóztatása is nagyon különbözik a tagállamokban, és különösen, hogyha egy másik országban akarjuk használni a gépjárművünket, nagyon sok a formalitás, a különböző dokumentáció, a nyilvántartásba vétele kapcsolatos dokumentumok, és így tovább. Tehát ez a javaslat a, az adott gépjárművek újra nyilvántartásával is foglalkozik. Tehát ha már egyszer nyilvántartást vették való, és egy másik országban újra nyilvántartásba veszik. Hogy harmonizálni és egyszerűsíteni kell a nyilvántartásba mm, vételt, az különböző eljárásokat ezzel kapcsolatosan, csökkenteni kell a terheket, hogyan lehet ezt megtenni, meg kell -e határozni az, hogy hol vegyék nyilvántartásba a gépjárművet, hogyan lehet csökkenteni a nyilvántartásba vételi eljárásokat, egy adott tagállam nyilvántartásba vethet -e egy gépjárművet, amelyet egy másik tagállamban használnak, tehát ezek mind kérdésként merülnek fel. A tagállamok között egyszerűsíteni kell az információ cserét is. Tehát a javaslatnak különböző célkitűzései vannak. Vagy továbbra is így járunk el, ahogy eddig tettük, vagy pedig a szerződés értelmében jobb, javítunk a helyzeten, folytatódnak a jogsérelemmel kapcsolatos eljárások. A jelenlegi helyzetben ugye a polgárok nagyon sokat utaznak egyik országból a másikba, akár szakmai vagy családi okok miatt. Van egy másik ok, opció nevezetesen, hogy egy egységes nyilvántartás, egy egyszeri nyilvántartásba vétel legyen egy tagállamban, és akkor ez egy állandó nyilvántartásba vételt jelentene. Van, aki úgy gondolja, hogy jelenleg ezt az opciót nem lehet alkalmazni, hogyha az a gépkocsi adózást nem harmonizáljuk. Tehát itt kompromisszumot kellene találni különböző érdekek között. Úgy gondoljuk, hogy mindez pozitívan hat ki majd a polgárokra, a polgároknak könnyebben tudják, polgárok könnyebben tudják majd a gépjárművüket átvinni egyik országból a másikba, a határokon át dolgozók számára szintén könnyítés jelent majd ez, és lehetővé teszi a, a gépjárművek átvitelét egy másik országba akkor, hogyha mondjuk két helyen lakik valaki, és az egyik országban regisztráltatta a gépjárművét, és átviheti így a másik országba, ahol szintén van lakása. Ez egy könnyítés jelentene a ügyfelek számára is, a gépjárművek eladói számára, a vállalatok számára. Ez hozzájárul ahhoz is, hogy a bűncselekményeket elkövethessék. Itt az adatok kiadásával kapcsolatosan, és könnyíteni lehetne a tagállami hatóságok közötti kapcsolatokon is. Mik, mik, mik a kulcselemei ennek a javaslatnak? Ahogy már mondtam, az, az irányelv, az jelentés ki mondja, hogy mely elvek alapján lehet a gépjárműveket nyilvántartásba venni. A tagállam tagállam területén lak, lakhelye rendelkező esetében ugye a nyilvántartásba vétel az adott tagállamban kerül megvalósításra. Persze a helyzet nagyon komplikált is lehet, és sok esetben egyenként kell a különböző eseteket megvizsgálni, vannak bizonyos kritériumok, az adott polgár, ugye adott lakhelye, vagy meg kell nézni azt is, hogy ha itt vállalatról van szó, esetleg vagy egy személyről van szó, ha a lakhelyről beszélünk. Egy egyszerűsített újra nyilvántartásba vételi eljárás is javaslunk, nevezetesen, amikor a gépjármű tulajdonosa egyik országból átmegy egy másik országba, személyes okok miatt, családi okok miatt, vagy szakmai okok miatt, abban az esetben megtartja a, kép, a gépjárművét, de ugye átviszi egy másik tagállamba, és ebben az esetben újra kellene eh, regisztráltatni a nyilvántartásba betetni a gépjárművét hat hónapon belül. Természetesen bizonyítania kell azt, hogy már nyilvántartásba vették a gépjárművét egy másik tagállamban, és akkor a hatóságok kicserélnék egymás között az adatokat, begyűjtenék az összes információt a gépjármű tulajdonosáról. És azok a polgárok, akik a származási országokban nem vettették nyilvántartásba a gépjárművüket, azok majd akkor a, a másik államban tehetik ezt meg, tehát ez nem lenne egy teher a polgár számára a továbbiakban. Amikor ugye gépjárművet vesznek a gépjármű vásárlásnál, 30 nap a határidő a regisztrálásra, hogyha valakinek van egy lakhelye egy országban, és át akarja vinni az új gépkocsiját a másik országba. Tehát itt egy vannak átme, úgynevezett átmeneti nyilvántartásba vételek is, erről majd még szó lesz. Az egyszerűsített újra nyilvántartásba vételi eljárás abból is áll, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek világosan kimondják, hogy a műszaki ellenőrzések lehetséges, a műszaki ellenőrzés lehetséges az adott tagállamban elvégezni, és akkor a másik államban ezt nem kell már megtenni még egyszer, mert a, az adatbázis tartalmazná a műszaki vizsgák adatait is, és ezek fontosabbak, ezek az adatok, mint maga a felülvizsgálat. De hogyha megvan az a, az adat, hogy nyilvántartásba vettek egy gépkocsit, amelynek az adatai esetleg nem világosak, akkor ezt meg lehet ismételni a másik országban. Ugye tudjuk, hogy itt a, a termékek szabad, az áru szabad áramlása biztonsához kapcsolódik mindez, ami a gépkocsik nyilvántartásba vételt illeti. Van egy nagyon fontos eleme a javaslatnak, nevezetesen az elektronikus adatbázis a tagállamok között, amely lehetővé teszi az adatok cseréjét, és ezáltal egyszerűsíti az eljárást. Tehát van úgynevezett átmeneti nyilván, vagy időszakos, időleges nyilvántartásba vétel, tehát hogyha a gépjárművet egy államban, egy országban már regisztrálták, és átviszik egy másik államba, sok esetben használt gépkocsi esetében eladják egy másik vevőnek, és akkor meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet átvinni egy másik országba, tehát itt van időleges, időszakos nyilvántartásba vételi lehetőség. A javaslat arról is szól, hogy mm, hogyan lehet megkönnyíteni a szak vállalatok például, vagy szak szakmai használatú gépjárművek nyilvántartásba vételét. Ugye vállalatok számára például vannak bizonyos kritériumok, hatáskörök, de ezáltal is lehetőség nyílik arra, hogy a gépjárművet átvigyék egy másik tagállamba speciális feltételek mellett. Végül pedig, tehát ez a javaslat tartalma, azt reméljük, hogy 2013-ban vagy 2014 elején el is fogadják ezt a javaslatot, és egy évvel ezután majd a, a rendeletet hatályba kell helyezni. Vannak olyan rendelkezések is, amelyek lehetővé teszik a delegált aktusokat, négy év után pedig egy értékelési jelentés születik majd meg, és a bizottság értékelni fogja, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer. Köszönöm szépen, és ha vannak kérdéseik, rendelkezésre állok. Köszönöm szépen hogy felvázolta a bizottság javaslatát, ez mindig hasznos számunkra, hiszen először vitatjuk meg ezt a kérdést. Az első, a felszólalók első köré után hallgatjuk meg a kérdéseket. A többi felszólaló nem kap több mint 10 percet, tehát kérem, hogy vegyék ezt figyelembe. Mindenki megkapta a meghallgatásban résztvevők életrajzát, valamint a szlájdokat is. Röviden bemutatom a felszólalókat. Először az autóklubok, az autóvezetők szempontját hallgatjuk meg. Az ADAC, a Német Autoklub részéről Claudia May szólal fel, aki policy officer, egyébként jogász végzettségű. Claudia May maximum 10 percben kapja maga szót, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Több mint 18 taggal rendelkező klubunk, az ADAC, az Európai Unió Bizottságának azt a törekvését, hogy a határokon átívelő forgalomba helyezést elősegítse, feltétlenül üdvözli, és feltétlenül üdvözli az Európai Bizottságnak a sürgős lépéseit az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet területén. Az ADAC szeretné köszönetét kifejezni, hogy állást foglalhat, és álláspontja következő lenne. Körülbelül naponta ezer megkeresést kap a jogi osztályunk a mobilitás tárgyában naponta, ebből 20%-a pedig a nemzetközi közlekedési jogot érinti. Ezek Ezekkel a számokkal Németország és az ADAC egyedülálló megkereséseket kap ezeknek a megkereséseknek a tárgyában a tagok újra és újra fölteszik a kérdés, hogyan lehetséges a nemzetközi forgalomba helyezés, az más tagállamban való autóbeszerzés, vagy az egyik tagállamból másik tagállamba való költözés során, ugyanis ez probléma. Az elmúlt éveknek a tapasztalata azt mutatja, hogy rendkívüli szükséglet jelentkezik eh, a határokon átívelő gépjárműforgalomba helyezési szabályozás iránt különösen, hogyha másik tagállamba költözik valamelyik klubtagunk, és magával akarja vinni az autóját, vagy éppenséggel a határon átingázva vállal munkát. Nem tudják, hogy hogyan kell a gépjárművüket kezelni, és a forgalomba helyezés kérdése nyilvánvalóan a külföldi autóbeszerzésnél is probléma. Nézzük meg, hogy az Európai Unióban gépjárművet szerzünk be, akkor mi a probléma. Sokszor nem csak nyelvi problémákkal eh, állnak szemben a vásárlók, hanem a bürokratikus eh, akadályok is problémát jelentenek, hogyha Németországon kívül vásárolnak gépjárművet. Hogyha külföldi vásárlás mellett döntenek, akkor szembe kell néznünk azzal a kérdéssel is, hogy hogyan szállítják be hozzák be Németországba e, a gépjárművet. Az egyik tagállam a másikba való átvitel ugyanis rendkívül problémás dolog, hiszen a gépjárművet alapvetően egy forgalmi rendszámmal, egy kiviteli rendszámmal kell kiállítani a vásárlás helyén, és a gyakorlatban ez a vásárló számára azt a problémát jelenti, hogy először is a német e, kiviteli rendszámot Németországon kívül nem ismerik el, e, és nem adják meg a kiviteli rendszámot Németországban, mert hogy ez Németországban lakóhelyek kéne rendelkeznie. Nyilvánvalóan az utánfutón való kiszállítás az egyetlen megoldás ebben az esetben, ami egyrészt magas költségekkel jár, másrészt bonyolult is lehet. Éppen ezért a német kiviteli eh, rend, ezért nagyon sokszor úgy döntenek a németországi vásárlók, hogy a német kivitelrendszámot, vagy a német behozatalrendszámot kiviszik külföldre, felszerelik a gépjárműre, és így hozzák be Németországba a gépjárművet. Olaszország januárban ezt az illegális gyakorlatot kifejezetten megtiltotta egy rendelet útján. Az ADAC és az ő munkatársai már ismernek olyan eseteket ezreivel, ahol is lefoglalták az érintett gép, és 800 eurós bírságot is szabnak ki. A magas bírság egyrésztről abból adódik, hogy rend, megfelelő forgalomba helyezés nélküli gépjárművet vezettek, másrésztről egyéb problémákból. Gyakorlatilag a német rendszámmal együtt biztosítási fedezet is jár, de ezt nem ismerik el az olasz hatóságok. Az ADAC a német autóklub, úgyhogy csak azt tudja tanácsolni, hogy a gépjármű visszakapása érdekében fizessék ki a büntetést a bizottságnak az ideiglenes forgalomba helyezéssel kapcsolatos javaslatát az ADLC mindenképpen üdvözli, de nagyon sajnálatosnak tartja, hogy nincsen kifejezett eh, eh, javaslat az európai eh, transportrendszám, vagy európai kiviteli rendszám bevezetésére. Ennek lennének központi előnyei egyrésztről ezzel egyidejűleg a szükséges biztosítási fedezetet is meg lehetne szereznie a vásárlónak, illetőleg egyszerűsíteni lehetne az adminisztrációt. A következő megjegyzésem a gépjármű forgalombehelyezés eljárásával foglalkozik. A gépjármű forgalombehelyezési eljárás külföldön nagyon sok esetben képezi panaszoknak a tárgyát, abban az esetben, hogyha máshová költözik a németországi lakos. Nagyon sok németnek van külföldön a nyaralás céljára egy tartózkodási helye, és nagyon sokszor nyelvi, illetőleg administratív nehézségekkel szembenézni, hogyha ott forgalomba akarja helyezni a gépjárművét. Az ADAC-nek a tagjai számára gyakorlatilag sokszor lehetetlen egy ilyen eljárás lefolytatása. Úgyhogy gyakran egy helyi ügynökséget bíznek meg a formalitások elintézésével, ez azonban akár 600 eurós többletköltséget is jelent. Ennek következménye az, hogy nagyon sokan a tartózkodási helyükre való átjelentéstől eltekintenek, és ezzel nagy összegű bírságot kockáztatnak meg. A bizottság által javasolt forgalomba helyezése kapcsolatos egyszerűsítést üdvözli eh, a, mindenképpen az ADAC, és üdvözli ezzel kapcsolatos administratív eh, akadályokat, és kívánják eh, megszüntetni mindenképpen egy értelmszerű megoldás lenne az adatcsere ezzel kapcsolatban a tagállamok között. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Egy, egyrésztről ugye a hármas cikkeiben a forgalomba helyezési helynek a fogalom meghatározása. Nagyon sok olyan esetet ismer az ADAC, amikor a forgalomba helyezési kötelezettség két vagy három tagállamban is felmerülhet, Eh, és, nagyon, és két vagy három tagállamban is felszólítják a gépjármű tulajdonost, hogy helyezze a forgalomba. Ugyanis itt a gépjárműnek a fellelhetőségi helye, vagy adott esetben a, a üzemben tartónak a lakóhelye is lehet egy kapcsolódási pont. Hogyha Németországban van valakinek a lakóhelye, akkor, és Németországban van forgalomba helyezve a német lakóhelyén, a gépjármű, de mondjuk Ausztriában dolgozik több, többségében, akkor előfordulhat, hogy Ausztriában is felszólítják a forgalombehelyezésre. Úgyhogy a hármas, rendelet, a hármas rendeletbeli cikkelyek kapcsolatban azt javasolja az ADAC, hogy a lakóhely legyen a meghatározó alapvetően értelmes lenne a szokásos lakóhelyhez kötni a dolog, dolgot, de a növekvő európai mobilitásra való tekintettel és az abból adódó bonyolult tényállások miatt ez is nehézségeket okozhat, hiszen előfordulhat, hogy a lakóhely és a munkavégzés helye két különböző tagállamban van, és nehezen meghatározható a normális tartózkodási hely, úgyhogy jó lenne, hogyha a gyakorlatot megvizsgálnák a döntéshez. Másodszorban a gépjármű forgalomból való kivonásával kapcsolatban is vannak nehézségek. Tehát nem akkor, amikor bejelenti egy új tagállamban a gépjárművet, hanem a régi tagállamban kivonatja a forgalomból. Ugyanis a származ, előfordulhat, hogy a származási tagállamba vissza akarnak térni majd később. A német külföldi képviseletek vállalják a forgalomból való kivonás lebonyolítását, de ez nem kötelezettségük Úgyhogy jó lenne, hogyha a rendelet keretében a származási országban való forgalomból való kihozás kérdését is rendeznék. Az 5-ös 6-os rendeletbeli cikkeiben meghatározzák azokat az előfeltételeket, amelyek alapján a tagállamoknak a, a forgalomba hozatalt, illetve az újbóli forgalomba helyezést joguk van megtagadni. Az ADAC ak- szerint akkor teheti ezt meg, a hatóság, hogyha nem tudják biztosítani a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétét. Áttérnék az utolsó pontomra. Az indokolásban utat arra az Európai Bizottság, hogy a tagállamoknak jogukban áll továbbra is a adó fennhatóságukkal élni a gépjármű forgalomba helyezés területén az egységes piacsal kapcsolatos bizottsági közlemény és az adó akadályok leküzdése terén kiadott közlemény alapján az ezzel kapcsolatos adójogi problémákat megkívánja oldani a biztonság, és ez helyes irányba tett lépés. Az adójogi és forgalombehelyezéssel kapcsolatos jogi kérdéseknek a megítélése szerintünk mindenképpen azt kell, hogy szolgálja, hogy egyszerűsítsék az administratív folyamatot. Hogyha az egyik tagállamból a másik tagállamba eh, helyezi át valaki a gépjárművét, és ott forgalomba helyezés, vagy hát regisztrációs adót kell fizetnie, eh, ez is probléma, mivel ezzel kapcsolatban nincsen egységes európai rendszer, ez is problémákat okozhat. Nagyon jó lenne, eh, hogy az ADAC felanyája segítségét a bizottsági munkacsoportnak, aki ezzel foglalkozik, A bizottság javaslat pozitív eh, fogadtatása ellenére mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy egy európai eh, eh, tranzitrendszám, amihez biztosítási fedezet is kapcsolódik, hogyan valósítható meg, hogyan lehet egyszerű gyakorlati definíciókkal egyszerűsíteni a forgalombehelyezést, és a forgalomba helyezésnek, illetőleg az ideiglenes forgalomba helyezésnek kapcsolódnia kell egy biztosítási fedezethez is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, megadom a következő felszólalónak 10 percben a szót. John Lewis az, aki a Brit Autókölcsönzés Leasing Szövetsége vezetője, és ő az Európai Leasing Szövetséget, a Lease Europot képviseli, az autóbérlés specialistája. És most pedig a profik szempontjait érvényesíti, illetve arról beszél, hogy a javaslat milyen kihatással lesz rájuk. Maximum 10 perc, mondom még egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Mint tudják, ezen a portfólión már a munka kezdete óta együttműködünk önökkel, és gratulálunk az előrelépéshez, melyet elértek. A Lease Europe automotív irányító testületének vezetőjeként teszem azt, hogy gratulálok. Nos, a Lease Europe a Nemzeti Szövetségek Szövetsége, Nemzeti Szervezetek Szövetsége, és az autó leasing és kölcsönágazatot képviseljük 43 tagállamot képviselünk, 2000 leasing eh, céget és 1100 autókölcsönző céget. Itt megmutatjuk, hogy milyen módon érjük el a piacot. 14 millió autóért felelünk, eh, és 4,1 millió kereskedelmi járművet kölcsönzünk, leasingelünk. A folyamat alatt, a folyamat során a tagállamok által megfogalmazott és létrehozott akadályok nehezítik a munkánkat, és ez sok olyan akadály, amely a fogyasztó kárára van. Három kategóriába osztottam ezeket be, az egyirányú kölcsönzés, a, a, a kezdjük ezzel az egyirányú kölcsönzéssel, a one-way rental A probléma abban rejlik, hogy a fogyasztók részéről egyre inkább felmerül az az igény, hogy point-to-point, egyik pontból a másik pontba menjenek a kölcsönautóval, de ne, ne hozzák azt vissza. Tehát például mondjuk egy, egy kölcsönöznek a családok nyaralásba menete, de nem akarják visszahúzni az autót, hiszen nem teszik lehetővé, hogy a célországban újra bérbe bocsássuk az autót. Olaszországban és Írországban kísérletet eh, indítottak arról, hogy újra lehessen kölcsönözni a járművet, ám jelenleg vissza kell vinni a kölcsönzés helyére a járművet, ez komoly repatriációs vagy hazatérítési költségekkel jár, és voltak éppen a kölcsönzés nem teszi igazából gazdaságossá. Például az izlandi vulkán kitörésekor vált ez világosan, hogy az emberek szívesen kölcsönöztek volna egy irányban autót, de voltak éppen vissza kellett juttatniuk az autót. Hogyha az új jogszabály ezt lehetővé tenné, akkor lehetővé válna az, hogy a célországban újra bérbe adják az autót, és ne kelljen visszafordítani. Ez az egyik probléma. Tehát a másik probléma, melyet az adminisztrív akadályok az utunkba gördítenek, az az, hogy nagyon nehéz határon át e, juttatni az autókat. Ugye olvastunk sokszor arról, hogy Dél-Spanyolországban, Olaszországban hiányoznak a bérautók, a csúcsidőszakban, egyszerűen azért, mert nem éri meg eh, a más országból bevinni ezeket az autókat, és rövid időre regisztráltatni őket, csak a két hónapos csúcs szezonra. Hogyha azonban a gépjárműveket új eh, egy hat hónapos időszakra áthelyezhetnénk egy másik országba, akkor például a nyári időszakban lehetőségünk volna arra, hogy az Észak-Európában kevéssé használt autókat, bérautókat, amelyeket főleg ugye biznisz célokra vesznek bérbe, Dél-Európába szállítsuk, és ott lehessen őket kibérelni. Ezzel hozzáférhetőbbé válnának a bérautók, a bérautók árképzése hasonlít a hotel um, szobák árképzéséhez, kereslet kínálatján alakul ki. Mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki a kereslet a nyári időszakban. Tehát ezzel csökkentenik az árakat magyarán szólva. A harmadik ágazat a re-regisztrációs költség problémája. Minden évben három-négy éves autókkal van dolgunk, amelyek akár 100 ezer mérföldet, 160 ezer kilométert futottak, ezek alacsony kibocsátású gépjárművek a legújabb technológiájúak. Ezek eh, eladására határon átnyúló eh, igénye jelentkezne, de gazdaságilag nem éri meg ezeket a másik országba vinni a reregisztráció és az újrabejegyzési költségek miatt, illetve azért, mert a egyik ország nem ismeri el a másik ország műszaki vizsgáját, és ilyen módon ráadásul a megfelelő dokumentumokat le kell fordítani másik ország nyelvére, és ez túl magas administratív költségeket jelent. A használt autó kereskedők szívesen vásárolnak meg ezeket a gépjárműveket, de jelenleg ez technikailag alig-alig lehetséges, illetve lehetséges, de sok időt vesz igénybe, és sokba kerül. Megmutatom itt a kölcsönzési csúcsokat e, ezen a diagramon. A piros vonalon láthatjuk, hogy Görögországban különösen extrém a helyzet. Láthatjuk tehát, hogy az év egy bizonyos időszakában megnő a bérautók iránti igény, hogyha tehát a jogszabályt elfogadnák, és a bérbeadók a bérlő, bérbadó cégek átszállíthatnák más országokba nyáron a gépjárműveket, akkor versenyképesebb árakat tudnak kialakítani. Hallottunk az aggályokról, a nehézségekről. Melyek ezek? Például megoldandó, hogy a leasing cégek egyik országban jegyezzék be az autókat, és másik országban is nyújtsák eh, a leasing szolgáltatásaikat. Ez megoldható egész egyszerűen úgy, hogy eh, hat hónapos eh, korábban felvetett szabályt alkalmazzuk. A leasing cég a gyártótól vásárolja gépjárművet, eh, és a garancia arra az országra vonatkozik, tehát úgy gondolom, hogy itt ilyen technikai kérdéseket is meg kell oldani. Ezen felül a jelenlegi jogszabálytervezet aggasztó számunkra a következő oknál fogva. Megakadályozza, hogy eh, az új helyen, az új destinációban is bérbe adjuk ezeket a gépjárműveket. Nos, elnök úr, azt gondolom, hogy eh, igyekeztem rövidre fogni a felszólalásom idejét, és így lehetőség lesz arra, hogy még megválaszoljam a kérdéseket. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljesen világos a helyzet, és mindenki számára, aki az ágazatot nem ismeri kellőképpen, megvilágító erejű volt ez az előadás. Két előadó van még a listánkon, akik a következő 10 percet magunk között kell, hogy megosszák és ők pedig a szélesebb kérdésekről, az állampolgárok biztonságának a kérdéséről, az autólopások kérdéséről szólnak. Peter van den Enden, Ende, a, és Leon van Delár szólalnak föl, mindketten az Eindhoveni Brain portot képviselik, nagyon örülünk, hogy itt vannak, és halljuk, hogy a brain portjukból, az agy kikötőjükből milyen hajók indulnak. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy be vagyok rekedve, de hát be vagyok rekedve. Örülök, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a közmeghallgatásra. Kollégám és én az automata rendszámfelismerő programról szeretnék beszélni. A Brainport az európai top technológiai régióban működik, dél-kelet-Hollandiában. Ez egy gazdaságilag nagyon erős terület, amely a nemzetközileg elismert cégek működnek itt. Itt PPP, PPP konstrukcióban működnek a cégek gyakran, és így megfelelő eredményekre jutnak. Hölgyeim és Uraim, nagyon fontos az, hogy az együttműködés során nyílt innovációs hozzáférést kapjunk, különösen az ANPR, tehát az automata rendszámfelismerő rendszerek területén a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok, az egyetemek a, és a cégek működnek itt együtt. A partnerek megosztják a know-howjukat, és így lehetőség van arra, hogy gazdaságilag hozzáadott értéket érjenek el, és így a partnerek a legjobb innovatív eredményekre juthatnak munkájukban. A PPP-ben sor, egy sor sikeres biztonsági programot dolgoztunk ki, biztonságos ipari parkok, biztonságos belvárosok, biztonságos busz sávok, biztonságos magánparkolók, hogy csak néhány példát mondjak. És itt ezekben a programokban a Sensing ANPR programot, az ANPR még egyszer mondjuk az automatikus rendszerfelismerő program alkalmazok. Most átadom kollégámnak a szót. Jó napot kívánok, én Leon van der Lár vagyok, a ProDive business developerje, üzleti tervezője vagyok, és egy új innovációról szeretnék beszámolni arról, hogy hogyan ismerjük fel, ismeri fel rendszerünk a rendszámokat. A Brainporttal az Eindhoveni Science Parkban vagyunk, de lássuk már magát a technológiát. Ez egy kamera, amely egy új szenzoros technológián alapszik, ez a szenzor 25 megapixeles felbontással dolgozik, ez 20-szor részletesebb, 20-szor több részletet tudunk felismerni, a frame 20 MP 30 FPS, tehát nagyon gyorsan felvételeket tudunk készíteni. Automata zoom van a kamerában, mi pedig digitális zoom ez, és JPEG 2000-es felbontással dolgozunk, ez mozi minőségi felbontás. Minden egyes sávot külön fel tudunk venni, külön kamera irányul, irányul a sávokra, nagyon ö, alacsony fényben is kitűnő működnek a kamerák. Fontos az is, hogy lássuk, hogy a shutter, hogy az a, a, a hogyan működik a shutter, tehát a rekesz, láthatjuk, hogy 350 km per óra sebességig torzulás nélkül fel tudjuk venni a képeket a hat, nagyon gyors rekezzár vagy expozíciós idő miatt. Láthatjuk, hogyha járművek több sávban működnek, akkor könnyen tudjuk a sáv elejétől a végéig egyetlen kamerával felvenni a rendszámokat, és persze azonosítani is azokat. Ugye ennek most mozognia kellene ennek a képnek, de valamiért nem mozog, csak a kép sarkába mozog. Mit mutatunk ezzel? Um, mozgóképes felvételeket tudunk csinálni, és minden egyes sávban mozgó autó rendszámát, valamint a sofőr arcát is rögzíteni tudjuk. Ezt például a terrorizmus elleni harcban, vagy a különböző rendészeti beavatkozások során lehet használni. Fontos az éjszakai felvétel. A kamerát gyorshajtási ellenőrzésekre, tehát Trafipax kamerának dolgoztuk ki, már pedig az éjjel-nappal kell, hogy működjön a Trafipax kamera. Az éjszakai minőség megdöbbentően jó a hagyományos kamerákkal összevetve. Itt vannak a hagyományos fix, fix kamerák, felvétele is láthatják a mi kameránkkal a felvételt, hát magáért beszél a különbség. Íme a rendszám a hagyományos kamerákkal felismerhetetlen. Itt azonban egyértelmű. Ez még éjszaka is jól látható a rendszám. A DOM kamerákra is igaz ez, ezek ugye kisebb hatékonysággal működnek, mint a hagyományos standard kamerák. Hogyha megnézzük a mi kameránkat, DOM kiszerelésben is kitűnően működik, nézzék meg a DOM kamera. A hagyományos DOM kamera nem ismeri fel a rendszámot, ám a miénk felismeri. Ilyen módon tehát az autó biztonsági feature-ekkel összekapcsolva kitűnő teljesítményt ér el a kameránk, és ezzel a nagyszerű felbontással az alkalmazott kamerák számát is csökkenteni lehet. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Ugye van, akinek ugye el kell mennie a teremből, de a Tran részéről ön a jelentéstevő. Tehát megnyitjuk a vitát. Golia Connor is itt van az elnökség részéről. Már tegnap találkoztunk. Az elnökség nagyon erőteljesen dolgozik ezen a dosszién. Egy évvel ezelőtt elfogadták, elfogadták már a javaslatokat, és a tanácsal egy időben kezdődött el a munkánk. Meglátjuk majd, hogyan is tudunk előre haladni. Tehát itt van velünk Okonor asszony is. Körülbelül 10 percünk van a kérdésekre. Itt vannak az árnyékjelentéstevők is, és mások is. Én is, jó magam is árnyékjelentéstevő vagyok, majd később teszek fel kérdést. Hmm. Nos, az SND részéről András Schwab a jelentéstevő, ugye? Nem? Nem. Akkor Rapti asszony. Hát akkor teljesen rossz információkat kaptunk az elnyék jelentéstevőkről. Zöldek részéről. Rúle, Rúle asszony, ő egy állandó jelentéstevő, árnyék jelentéstevő, tehát kérdések, válaszok és talán a szakértők is még majd válaszolhatnak. András Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a rendkívül érdekes beszámolókat, és először is szeretném elmondani, hogy az a tény, hogy a német autóklub a legnagyobb klub, európai klub itt jelen van, ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy ez a probléma minden polgárt, nagyon sok polgárt közvetlenül érint. Nagyon örülök, hogy a német autóklub, az ADAC konstruktív módon támogatja az európai szabályozást. Az a kívánságom lenne a bizottsághoz, hogy egy négy hetes határidőt irányozzanak elő a kiviteli E, rendszám és forgalomba helyezés elintézésére. Értem az ADAC képviselőnek, e, Mája asszonynak a álláspontját, hogy nagyon könnyű rövidebb idő alatt is elvinni a gépjárművet, de úgy gondolom, hogy az adminisztráció elintézésére négy hét e, mindenképpen előirányozandó. A másik kérdés, hogy a bizottság szemszögéből sikerülhet-e az, hogy a gépjárművek átvitelének adminisztrációját lebonyolító cégek eh, esetében milyen szabályozást irányoznak elő, hiszen ezeknek a cégeknek nagyon nagy a tapasztalatuk eh, ebben eh, az adminisztratív ügyintézésben. Őket meg kellene kérdeni, hogy hogyan lehet a legköltséghatékonyabban lebonyolítani ezt. A harmadik dolog pedig különösen közlekedés biztonsági szempontból érdekes, és a utasoknak, illetve a vezetőknek tehát a fogyasztóknak a biztonsága szempontjából érdekes, hogy biztosítanunk kell, és ezt az árnyék előadókkal, ott már Karasszal való ö, egyeztetés során még egyszer tisztáztam, hogy a hogy mindenképpen a forgalomba helyezésnek az előfeltétele kell legyen a biztosítási fedezet meglétének igazolása, és ez nincsen benne mindez ideig a bizottsági javaslatban. Köszönöm. Uh, I agree with you entirely. Teljes mértékben egyetértek önnel a biztonság témájában. Én is foglalkoztam ezzel a témával, mert az IMCO szintén előtérbe helyezte a biztonságot, és foglalkozott a gép, gépjárművek átmeneti átvitelével egyik országból a másikba. A, talán meg kell nézni a gépjármű biztosítási irányelvben az ezzel kapcsolatos aspektusokat, Stájel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóinknak. És egyetértek az előttem felszólalóval. Azt hiszem, hogy a ez egy olyan javaslat, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell, ahogy a, a közbiztonság érdekében a tanúsítványokat illetően nem egységes a rendszer, aztán ott vannak az adózással kapcsolatos kérdések, a hat hónapos periódus, az újra regisztrálás, az adózással kapcsolatos kérdések, hát rengeteg a kérdés. Szeretném tudni, hogy az új javaslat értelmében a nemzeti adminisztrációkra terhelnének nagyon sok mindent, már pedig itt csökkenteni kellene a terheket. Szeretném tudni, hogy milyen megfontolások vannak a tagállamokban, költségvetés szintjén, különösen, hogyha gépkocsi, gépjárművek leasingeléséről beszélünk, ugye az én választóim is elmondják, hogy problémáik vannak sok esetben, például ugye sokan nem tudták visszavinni az iszlandi vulkán kitörés miatt, a füst miatt, a bérelt gépkocsiaikat, tehát problémáik voltak. Köszönöm szépen! hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Sajnálom, hogy nincsenek többen itt a teremben, de ez is bizonyítja, hogy ez a bizottság mennyire komolyan veszi a munkáját, csak úgy, mint a TRAN bizottság. Köszönöm, Rúle asszony. Ha megengedik, akkor először én is néhány szót mondanék Louis úrnak, Elsősorban a, a bérautókkal kapcsolatosan, majd tehát, hogy használhatnák a bérautókat is, tehát egyik országba átvihetnék a másikba ezeket is. Tudom, hogy a belső problémák korlátokat illetően a tagállamokban, tehát a szolgáltatásokat korlátozzák ezen a területen. Ugye ön azt mondja, hogy diszkriminatív korlátozásokat vezettek be tagállamok ezen a területen, a leasing, a bérautók területén. Ugye hallottuk Gorka úr javaslatait a bizottság részéről, ugye sok esetben, hogyha átvisszünk egy gépjárművet egyik országba, másikba újra kell forgalomba hozatni, reg, regisztráltatni. Tehát azt hiszem, hogy mindez a szolgáltatásokról szóló irányelvhez is kapcsolódik itt kereskedelmi tranzakciókról van szó, de úgy tűnik, hogy rossz szakam jelenlegi megoldások. Következő megjegyzés. Ez az új technológia, egy nagyon érdekes technológia, tehát a rendszámok felismerésével kapcsolatos technológia. Talán sokkal több ilyen felvétellel kapcsolatos adatra lenne szükség. Majd a biztonság témában, a határokon átnyúló bűncselekmények témájáról lesz még szó, de Mandels úr azt hiszem a jelentéstevő akar feltenni néhány kérdést. Igen, köszönöm szépen. Ami az legutóbbi kérdést illeti, hát én azokat hívtam meg, akik jelenleg a legjobbak ezen a területen itt a gépkocsik újra nyilvántartásba vételéről is szó volt. A megfelelő ellenőrzési lehetőségekről is beszélni kell. Tehát megvannak már az ellenőrzési technikák, de mindez mit jelent az emberek személyes életének a védelme szempontjából? másrészt ugye meg szeretnénk védeni az emberek személyes életét is, és mindenképpen figyelembe kell venni a bizottságnak is ezt. A bizottság részéről Gorka úr azt mondta, hogy, hogy Európa szintű adatbázisra lenne szükség, Persze még erre lehet, hogy a második részben visszatérnek a szakértők, de hát a fotók, a kontroll, az ellenőrzés kamerák által adatokat adnak arról is, például, hogyha egy gépkocsi lopott, ugye, tehát, hogy ezzel kapcsolatosan mit is mond a jogszabály. Köszönöm, Pirkel úr akar még mondani valamit? Nem, majd később. Jó, tehát akkor Gorka úrral kezdenénk, és majd a panel képviselőinek is megadom a szót, de nagyon röviden egy-egy percet kap mindenki. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a kérdéseket a javaslattal kapcsolatosan. Először, tehát kronológiai szempontból, a, először a négy héttel kapcsolatos kérdés a regisztrálással kapcsolatban. Igen, a tagállamokban nagyon eltérő a helyzet, ez igaz. Nincs egy olyan időszak, a, a, amely során regisztrálni kell, nyilvántartásba kell venni a gépjárművet. Mi négy hetet azért javaslunk, hogy időt adjunk azoknak, akik máshol veszik a gépkocsiukat, és legyen egy átmeneti regisztrálás, mielőtt még a valódi regisztrálásra sor kerülne. Úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő időszak, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen elvégezzék sietség nélkül ezt az egész eljárást. Ami a biztosítást illeti, gépjármű biztosítást, a biztosítás nincs benne a javaslatban, úgy, mint előfeltétele a regisztrációnak. A tagállamok visszautasíthatják az újra regisztrálást. Tehát ez nem egy közös előfeltétel a tagállamokban a biztosításnak mindig meg kell előznie az újra regisztrálását, és ez sok esetben utána következik. Harmonizálni lehetne a jogszabályokat azokban az országban is, ahol ez az előfeltétel nem létezik. Hát még a regisztrálás előtt kell biztosítani a gépjárművet Ugye létezik a ö, gépjármű biztosítási irányelv, természetesen ezt az irányelvet be kell tartatni, hatékony módon kell alkalmazni, ami a hat hónapos kérdést illeti, ha jól értettem, akkor itt a költségvetési vonatkozásról volt szó, költségvetési megfontolásokról, Na most ez a javaslat nem foglalkozik az adó, gépjármű adózás, adóztatással. Nincs semmiféle kiadás arra, hogy mikor kell a gépjárművet adót, meg, a gépjárművet megadóztatni. Úgy gondoljuk, hogy ami az adóztatást illeti, a, ennek a javaslatnak nincs semmiféle kiatása a tagállamok költségvetésére. Az adatbázissal kapcsolatosan, nevezetesen, hogy hogyan le, lehet a látott ö, ö, fotókat, a kamera által ö, készített fotókat felhasználni az adatbázisban. Az adatbázis mindenképpen a tagállamok számára elérhető kell, hogy legyen, kötelező ö, aspektusok vannak, nevezetesen azt kell megnézni, hogy mennyire lehet valamit alkalmazni, vagy nem. A, a javaslat változásokat is előír, tehát ez egy rugalmas téma. Köszönöm szépen. Mely asszony, Máj asszony. Csak nagyon röviden szeretnék kitérni a 4 hetes határidő kérdésére, hogyha a részletesebb állásfoglalásunkat elolvasták, akkor abban is megtalálják a 4 hetes, illetőleg a másik hat hónapos határidőt. Én a nyolc én mi a négy hetes határidőt eltúzottnak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy a két hetes határidő szabása is elegendő lesz e, a áthozatali rendszám, illetve ideiglenes forgalomba helyezés kiadására. A hat hónapos határidő esetében is úgy gondoljuk, hogy célszerű lenne a visszaélések elkülönése érdekében a három hónapos határidőre való csökkentést ami az adatbázis kérdését illeti, illetőleg a forgalomból való kivonás kérdését illeti, az adatok ö, ö, cseréje esetén mindenképpen biztosítva lenne, hogy a forgalomból való kivonás a származási országban megtörténjen. És azt is elmondtuk, hogy ha a biztosítási fedezet megléte igazolásra kerül, akkor az jó lenne, hiszen vannak már most is olyan tagállamok, ahol a forgalomba helyezésnek előfeltétel a biztosítási fedezet. Rendben van, ö, nem, azt hiszem ö, Manders úr mm, kérdését még vesszük, de nem lesz egy második forduló kérdésekre. Igen, elnök úr, hogyha megnézzük az átmeneti időszakot, a jelenlegi jogszabályok kiszállják a kereskedelmi felhasználását a gépjárműveknek. Tehát itt hat hónapot javaslunk, már csak azért is, hogy visszavihessék a regisztrálás után az eredeti államba a gépjárműveket. A tagállamok a gépkocsi bérléssel külön bevételekhez jutnak a leasinggel kapcsolatosan. Itt is meg kell nézni a költség hatékonyságot, és egy sokkal versenyképesebb piacot kell létrehozni a leasing területén. A, nem tudom, a Brainport szakértői közül ki válaszol. Hát elnök úr, először is egy nagyon nagy felbontású szenzorra van szükség, aztán ami a személyek védelmét illeti, hát vannak olyan listák, amelyeket használunk, és e-, ez nem nyilvános lista. A PPP-ben nagyon sikeres eredményeink vannak. A múlt évben csökkentettük a káros eredmények számát. Jó, köszönöm szépen az első forduló panelistáinak. Fél egyre be kellene fejeznünk mindenképpen, de lesz még időnk azt hiszem a vitára, most pedig a specifikusabb aspektusokról lesz szó, az újra nyilván nyilvántartásba vétele vagy regisztrálásával kapcsolatosan. Először itt van velünk Johan Hackenberg úr, aki a már létező adatbázisokról is szólni fog. Aztán van egy fontos téma, a gépkocsi lopásokkal, határokon átnyúló gépkocsi lopásokkal kapcsolatban Ken Beckhuisen úr a belga szövetségi rendőrségtől a szakértőnk, aztán lesznek a kérdések és a válaszok, valamint a záró észrevételek. Először tehát Hakenberg úr kap szót 10 percben. Sorry, General Manager, Dutch Road Transport Authority. A holland um, közlekedés felügyelet főigazgatója vagyok. Köszönöm az IMCO-nak és a elnöknek a meghívást. Miért felelünk? Egyrészt a, a biztosítás, a jogosítvány és a rendszámok nyilvántartásáért, másrészt a útellenőrzésekért. nagyon nagy tudással rendelkezünk erről a területről. Máma azonban a gépjárművek Európai Unión belüli transferjével foglalkozunk. Reg- <clears throat> regisztrációs hatóságként nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Évente 500 ezer <clears throat> autót regisztrálnak, és ennek 20%-a más országokból jön. Hollandiáról beszélünk, főleg az európai országokból. <clears throat> Fő aggályunk az, hogy a regisztráció rendszere átlátható és világos legyen, fellépjünk a csalás ellen, és hozzájáruljunk a közút biztonság megteremtéséhez. Viszont, mint hogy közigazgatási hatóságok vagy, hatóság vagyunk, nagyon fontos, hogy költségeink ne legyenek magasak. Éppen ezért ez az új rendelet, melyről szó van, mindkét cél elérését szolgálja. Éppen ezért nagyon örülünk a kezdeményezésnek, melyet a jogalkotó megragadott. Nagyon fontos, hogy a többi EU államban való regisztrációt megkönnyítsük, nem csak számunkra, a regisztrációs hatóság számára, hanem az európai állampolgárok számára is nagyon fontos ez, akik egyre inkább határon átlépő módon élnek, utaznak, dolgoznak, más országban vásárolnak autót, és éppen ezért a bejegyzés, a regisztráció folyamatát egyszerűsíteni kell. Mi több, a végrehajtást is egyszerűsíteni kell. A gépjárművek transferjét egyszerűsíteni kell, de ez csak akkor lehetséges, hogyha a folyamat digitális. A gépjármű adatok elektronikus cseréje egyszerű, problémátlan, és így ki megakadályozza a re-regisztrációs hibákat. Máma az adatok cseréjéről beszélünk. 20 évem az államok cserélnek eh, gépjármű adatokat, a lopott autók adatbázisában, illetve természetesen, amikor az egyik országban a másikba transferálnak egy gépjárművet. Ezen gépjármű adatok elektronikus cseréjében a UKRS rendszert használjuk. A holland um, hatóság a UKRS egyik alapítója. Éppen ezért nagyon hatékony volna ezt a rendszert, ezt az egységes rendszert a mai rendelettervezet kontextusában is alkalmazni. Hogy megmagyarázzam ezt a rendszert, egy rövid eh, filmet mutatok be.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 So you have seen something... Láthatták a Jukeris rendszer bemutatóját. A filmben nem szerepelt, de elmondom, hogy a Jukeris rendszerben biztosítási adatokat is rögzítünk és cserélünk, hiszen erről is szó van a mai eszmecsere során. És ahogyan láthatták, nagyon fontos, hogy a Jukeriszt használjuk a rendelet hatája alatt. A Eucharist bevált az elmúlt években könnyen használható, olcsó, és különböző európai rendeletek és irányelvek hatájában használjuk. Az Európai Bizottság jelenlegi javaslatában a Eucharist nem említik, csak szoftver applikációkról beszélnek. De miért dolgozunk ki valami új rendszert, ha már létezik egy jól működő rendszer? Nagyon fontos, hogy csökkentsük a költségvetési kiadásokat, legalábbis a holland költségvetés számára ez egy fő célirány, de nem csak Hollandiában, azt hiszem, hogy az összes európai szerv és az európai költségvetésben takarékoskodnak. Ezért fontos, hogy a meglévő infrastruktúrát felhasználjuk, és így tudjuk a költségcsökkentést a legjobban elérni. Ezen felül érvelhetünk még a Jukarisz mellett azzal is, hogy egyszerű, bevált a technológia, rugalmas, a tagállamok támogatják, a funkcionalitás bővíthető, nagyon jól működik a rendszer, és 20 év alatt bizonyított az EUKARIS, hogy most így mondjam, vagy a UKARIS rendszerét ezen rendelet hatája alatt is alkalmazni lehetne. Még az adatokról néhány szó. Minden autónak van egy eh, tanúsítvány, egy konformitási tanúsítványa. <clears throat> Ez kvázi az autó DNS-e. Tartalmazza az alvásszámot, motorszámot, a technikai adatokat, és kézenfekvő volna, hogy ezekre az adatokra építsük az import-exportra vonatkozó információcserét. Végezetül még a, a kilométer óra visszatekerés csalás kapcsán 150 millió euró, milliós eurós kárt okoz, éppen ezért egyetértenénk azzal, hogy az export-import ország is megkapja, illetve átadja a kilométer óra állást, és ezzel csökkenthetnénk a csalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük a videót. Bizony hideg napon vették fel ezt a filmet, egy szeles autópályán filmezni nem olyan könnyű. Most pedig Ferhajzan úrnak adom meg a szót. Ő specialista, láthattunk információt arról, hogy ö, hogyan lehet fellépni a lopott autók ellen. Önnek is 10 percet adok, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadásom egyszerű, az MS egyszerűsítése nem probléma a rendőrségek számára, a rendészeti szervek számára, de persze lehetőséget jelent a bűnözők számára. Én nem csak belga rendőrként szólódok fel, hanem ugyanakkor a Kárpol szakértői csoport tagja is vagyok. Ez a LEFP munkacsoportban dolgozik. Ugye a 2004-9-19-es tanácsi határozat alapján jött létre a LEFP munkacsoport, melyben a VW. Feladatom a sokrétű, a Kárpol számára 2011-ben a elkövetési módozatokról készítettem egy tanulmányt, autódopásról van szó a Biüt tanács tanácsi következtetéseiben megjelent a Kárpolnak ez a tanulmánya. Mi a fő probléma? Nos, a legújabb adatok alapján, az Európa legutóbbi adatai alapján 653 ezer autót lopnak el az EU-ban, 2011-es adat ez. Ezek közül a gépjárművek felét nem fedezük fel, találjuk meg. Régebben 1 millió állt ez a szám, de hát a 650 ezer is túl magas szám profi csoportok lopják az autókat, high-tech eszközöket alkalmaznak. Hatástalanítják a lopásgátló berendezéseket, és olyan új okos módszereket alkalmaznak, hogy regisztrálni tudják az új országban. Sok mindent tett az Európai Unió, ám a probléma abban rejlik, hogy az intézkedések csak részben alkalmazták. A 102A cikke a Schengeni határozatnak lehetővé teszi a Schengen információs rendszerre ellenőrzését, ám a 25 tagállamból, illetve a 27 tagállamból csak 25-ből csak 19 hajtja végre ezeket az eh, ellenőrzéseket. Kilenc ellenőrzi a dokumentumokat, és um, csak 11-en ellenőriznek rendszerszerűen. Láttuk az Eukarisszról az előadást, erről nem kell beszélnem, ez egy valóban egy jó eszköz, de még egyszer mondom, hogy csak 14 tagállam tagja az Eukarisznak. a újonnani bejegyzés során technikai ellenőrzéseket is végrehajtanak. Ez nagyon jó, de az autótolvajok valódi profik, tehát az autó azonosítás szakértőjének kell lenni, hogy felismerjük ezeket a hamisított autókat. Ezek rendőrök általában. Van egy-két ország, például Szlovéniában, ahol külső cégek eh, végzik az autó azonosítást, az eredet, megjön, az eredet tanúsítás, de legtöbbször ezek rendőrök. Nos, mi a probléma, <clears throat> és milyen ellenőrzésre van szükség? Hogyha a Schengen vagy Eukaris rendszer alapján nem kell újra regisztrálni, újra ellenőrizni a bejegyzést, csak a rendszeradatokat használják, akkor fennáll a visszaélés lehetőségem. Ezért fontos vagy a SIS-ben, a Schengen információs rendszerben, vagy az Eukarizban ellenőrizni. A másik lehetőség. A VIN számot, tehát a B gépjármű azonosítási számot egy fiktív számmal alakítják át. Ellopták az autót, ám a 6-os, 8-asra ütötték át az Alvászszámban, és így nem jelenik meg a lopott autók adatbázisában ez a szám. Ám az Eukarizba megnyitva az oldalt láthatjuk, hogy egy ilyen 8-as alvásszámú autó nem létezik, nem regisztrálták ezt. Ezen felül pedig a legújabb elkövetői módszerek során hamis vagy fiktív a bejegyzési dokumentumokat alkalmaznak, ám az EUCARIS itt is segíthet, hiszen hogyha ellenőrizzük a bejegyzési ország bejegyzési adatbázisát, akkor láthatjuk, hogy ez nem egy igazi jármű. A következő elkövetési mód nagyon egyszerű, klónozzák a gépjárművet, egy hasonló gépjármű öm, azonosságát lopják el, és erre klónozzák a lopott járműt. A, a regisztrációs dokumentumokat lopták csak el, nem a gépjárművet, tehát kvázi tisztára mossák a lopott gépjárművet a Schengen, és az Eucharist rendszer megoldást kínál erre a klónozásra, hogyha az ellenőrzés szisztematikusan hajtják, vagy hajtanák végre. A negyedik módszer meglehetősen okos, itt nem lopják el a bejegyzési dokumentumokat, tehát nem lehet ezeket, ezekre körözést kiadni, hogy egy Schengeni csekkben ellenőrzéssel ellenőrizik, hiszen megveszik az autót, és a bejegyzési tanúsítványt alkalmazzák a lopott autóra. Ilyen módon tehát, hogyha egy olyan országban mennek a lopott autóval, nem, amelyben nem tudják, hogy ez a dokumentáció egy új autóra van kialakítva, akkor nem jel ez a rendszer. Itt tehát fontos a gépjármű státusát tisztázni. Persze csak akkor működik ez, hogy eh, ha az Eukarizba a tagállamok feltöltik az adatokat, mondván, hogy ez például egy totálkáros autó, amelynek a dokumentumait felhasználják, és ezzel mossák tisztára a lopott autót. És ebben az esetben persze valaki elmegy és ellenőrzi a gépjárművet. A legnehezebb eh, nyomon követni a leasing csalást. A Lease europe is sokat cseréltünk eszmét az elmúlt években a leasing csalásról. Ez egy nagyon egyszerű trükk. Több hónapra szól úgy a leasing szerződés, és ez alatt a időszak alatt az ember szabadon bánik az autóval. Kibérli az autót, külföldre utazik vele, és ott regisztrálják. Ugye az autó nem lopott, és hogyha bejegyzik, mint újonnan vett autót, egy hamis eladási dokumentummal, úgy tűhet, mintha megvette volna a leasing cégtől ezt, a dokum, ezt az autót. Gyakor, gyakran még ilyen átmeneti rendszámmal is alkalmaz, ellátják ezt a, a járművet, például német vámrendszámmal, és a, egy olyan hamis szerződést nyújtanak be, amelyel azt mutatják, hogy megvásárolták a leasing cégtől ezt a autót, regisztrálják az autót és eladják. Időközben, ha lejárt a leasing szerződés futamideje, a leasing cég jelzi, hogy ellopták az autót, de addigra már árkon bokron túl vannak az elkövetők, és eladták hamis, illetve új dokumentumokkal a gépjárművet. Ám itt is használható az EUKARISZ, hogyha hiszen ez megmutatja, hogy ez egy autó, melyet egy hónapra leasing szerződésre adtak. De mondom, ezt az elkövetési módszert a legnehezebb felismerni. A leg, az első néhány és egyébként legáltalánosabb elkövetési módszert azonban teljesen világosan tudjuk ellenőrizni az EU rendszerrel, vagy a sis szel Ez idáig a rendelet tervezet mellékeletében volt szó ezen ellenőrzésekről. Ám hogyha végre a rendelkező szövegbe is bekerülne ezen rendszerek alkalmazására kötelme, akkor ez volna az első olyan jogi norma szöveg az Európai Unióban, amely szisztematikus ellenőrzéseket írna elő a beregisztrációs hivatalokban, és ilyen módon gáncsot vetnénk és megakadályoznánk az tolvajuk és autócsempészek dolgát. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy felszólaljak, és hogy e, a szabad piac árnya oldaláról is beszámolhattam. Thank you both very much indeed for Nagyon szépen, uh, nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon gyakorlatias, eh, gyakorlati jellegű információkat. Most akkor következnek a kérdések, válaszok, a következő forduló. John Mossnak is van, azt hiszem, véleménye ezzel kapcsolatosan a témával kapcsolatosan, akkor eh, mint jelentéstevő elkezdeni, aztán Andreas, Katrin és a többiek következnek. Obermeyer is itt van, ahogy látom. Először Manders úr. Köszönöm, elnök úr. Hát nagyon érdekes látni, hallani, hogy a technológia milyen erőteljesen fejlődik ezen a területen. Van két kérdésem, van egy általános jellegű kérdésem. Lehetséges-e például ezekkel a kis kamerákkal, amiről már az Ökaris is beszélt, tehát, hogy a komputerek tudják, tudnák leolvasni a rendszámtáblát, tehát a kis kamerához kötve a komputerek. A második kérdés pedig beszélünk az átmeneti regisztrációról, vagy időszakos regisztrációról. A kérdésem az, hogy lehetséges-e javítani a digitális regisztráción, hogy ne legyen szükség erre az időszakos vagy átmeneti regisztrációra. Valaki megvesz egy gépjárművet, valahol regisztráltatja, és, és ugye akkor már a Katrin kérdésére is válaszolunk. Tehát, hogyha ez digitális módon történik, és akkor kifizetik az adót, a gépkocsi adót, akkor nem kellene már semmiféle átmeneti regisztrációt biztosítani. Tehát ez a kérdésem, hogy erre van -e lehetőség. És a hat hónap, a bizonyos hat hónappal mi lesz akkor, hogyha már arra kifizették a, a hatóságoknak a regisztrációt. Lehet, hogy a hatóságoknak nincs meg a lehetőség, hogy visszafizessék ezt a pénzt. Schwab úr. Igen, elnök úr. A szép videót bemutató szervezet képviselőjéhez azt a kérdést tenném fel, hogy az Eukarizban minden bizonyal nem minden tagállam tag mindez idáig. Ez egy állt általános kérdés. Tehát jól értettem, hogy az eukáris rendszerben nem vesz részt minden egyes tagállam? No, I think we saw that on the, on the... Igen, ezt láttuk a filmben. Gorka úr már várja, várt ezt a választ, azt hiszem. Hackenberg úr ezt mondta, de ebben a javaslatban nem volt benne. Ugye azt hiszem, hogy ezt a kérdést a tagállamok is tanulmányozzák, nevezetesen az adatok kicserélésevel kapcsolatos adatbázisról van szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóknak, nekem is van kérdésem. Nevezetesen azt hallottuk, hogy 14 tagállam tagja és vannak olyanok is, akik nem tagjai Schengennek. Láttuk a videót, tehát beszélhetnénk Izlandról és más országokról, az Európai Unió országairól, az Európai Gazdasági Térség országairól hallottuk, hogy a lopott gépkocsik körülnek a felét találják meg az Európai Unióban. Egyes tagállamokban ugye több gépkocsi lopás követnek el, mint más tagállamokban. Aztán hallottunk az elektronikus együttműködésről, jó példákról hallottunk hallottunk arról, hogyan lehet a prevenciót biztosítani, hogyan lehet az információkat megosztani, kicserélni, mit tehetünk a különböző tagállamokban. Tehát nagyon sokat, sokat foglalkozunk ezekkel a fontos kérdésekkel. Köszönöm szépen az információkat meg kell nézni, hogy hol lehet együttműködni az elektronikus szinten. Ugye az adatvédelmi kérdésekről is el kell gondolkodni, mert ezek is olyan kérdések, amelyek felmerülhetnek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy időt szakítottak erre a az előadásra. Én csak szeretnék köszönetet mondani önöknek és az előadónknak, Manders úrnak is a kitűnő bevezetőért, hiszen úgy gondolom nagyon nagy segítség lesz, hogyha most intenzíven kezdünk el ezzel a témával foglalkozni, úgyhogy köszönöm szépen. Ja, danke. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Az előadásnak az elején az EU Karasszal e kapcsolatos előadás elején talán nem hallottam minden információt, ezért szeretnék tájékoztatást kérni a finanszírozókkal kapcsolatban és a rendszernek a tulajdonosaival kapcsolatban, ezeknek a személye nem derült ki számomra. És az is kérdés, hogyha ahogy plauzibilisnek tűnik a dolog, hogyan lehetne egy további előnyöket biztosítani a rendszerek révén a jövőben a holland rendőrség bemutatójából, eh, aki ugye gyakorlati problémákat tért ki, nem derült ki az, amire a következő kérdéseim vonatkoznak. A diákon mutatott információk esetleg részletesebben is rendelkezésre bocsáthatóak-e? Egy-két dolog kiderült ezekből a diákból, de nem minden és jó lenne, ha a végkövetkeztetését megmagyarázna, hogy a gyakorlat szempontjából mi lenne szükséges, illetve milyen kezdeményezések, követelésekkel eh, tudnán, tudnák intenzívebben segíteni eh, a munkánkat. Ez lenne tehát a kiegészítő kérésem a prezentációkon túlmenően. Ja. Köszönöm szépen. Először a jelentéstevő kap szót, aztán az árnyék jelentéstevő. Tehát az eukarisszal kapcsolatosan ki a tulajdonosa az EU vagy Jukarisznak? E a Jukarisz e egy európai szervezet? Nagyon fontos, hogyha a rendeletbe bevesszük ezeket a javaslatokat, akkor fontos verseny törvény szempontjából is. Tehát, hogy ki a tulajdonos, itt ez egy európai intézmény, vagy ki az Eukarisz tulajdonosa? Talán a tagállamok saját maguknak tartanák fenn az ilyen típusú tevékenységeket, talán, tehát legyünk óvatosak. Szeretnék visszatérni, ha megengedik, Venkhausen úr előadására és mindarra, amiről beszélt, tehát a, a számadatokkal kapcsolatosan, hogy hogyan tudja a rendőrség ellenőrizni a gépelműveket, a szélvédő keresztül például. Hát itt fizikai változásokra is sor került, nagyon sok az elektronikus adat, a felismeréssel kapcsolatosan, a detektálással kapcsolatosan. Nagyon nagy az érdeklődés az ilyen típusú technológiai eszközök iránt. Más kíván kérdezni a szakértőinktől. Hakenberg urat kérem. Aztán Gorka úrral fejezzük be. Nem, először Benkhuyzen úr. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdéssel kapcsolatosan, a több részlettel kapcsolatosan 2010-ben volt egy jelentésem, itt összefoglaltam az új számadatokat, el tudom küldeni az adatokat a bizottság képviselőinek semmiféle probléma nincs ezzel kapcsolatosan. Ezek stratégiai információk, amelyeket a PPP kereten belül megosztunk. A második kérdéssel kapcsolatosan, tehát ellenőrizni kell a rendszámtáblát fizikailag is, Na most a láthat, ez a visible wind, a látható szélvédő számunkra nem igazán lehetséges, tehát valamit rá lehet ragasztani a szélvédőre, egy látható matricát, valamit, de azt hiszem, hogy ez nem igazán elrettendő. Az, az IFR ND-vel kapcsolatosban vannak ötletek, folynak a, folyik a vita a nemzeti szinten, európai szinten az, az adatokkal kapcsolatosan a mikroszkopikus elemek, gépjárművek mikroszkopikus elemeivel kapcsolatosan voltak viták. A parlamentben is volt egy információs ülés a gépkocsi ipar nem akarta ezeket az eljárásokat bevezetni, még mindig vannak, van egy kérelem a bizottság részéről egy tanulmány kidolgozására, de már öt éve semmiféle hír nincs a tanulmányal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésekre. Igen, köszönöm. Hackenberg úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is a tagállamok, tehát hány tagállam vesz részt az Eukariszban? 14-et láttunk, tehát 14 tagállamról van szó. 2008-ban a prümi szerződést értelmében az eukariszt alkalmazni kell a határokon átnyúló tevékenységekben. Jelenleg 19 tagállam vesz részt az eukarizban Hat országgal szintén mm, tárgyalunk, hogy csatlakoztassuk őket az Eukarisz rendszerhez. Ez még ebben az évben be fog következni, és két ország pedig még nem hozta meg a döntését, hogy használja majd az Eukarisz vagy nem, de kell nekik használniuk majd ezt a, a rendszert a prüm, prümi szerződés értelmében. Ez kötelező lesz számukra. Tehát ennyi a tagállamokról. A második kérdés, hogy ki a tulajdonosa az Eukarisznak? A, van egy szerződés. A tagállamok a tulajdonosok, van egy a résztvevőknek egy testülete, amely döntéseket hoz a rendszerről, a finanszírozásról, az új elemekről a rendszerben, ez egy 700 ezer eurós rendszer, nem egy drága rendszer, tehát minden tagállam számára vonatkozik. A Prüm szerződés értelmében, a Prümi szerződés értelmében minden tagállam hozzájárulást fizet. Éppen ezért mindenki csatlakozhat ehhez a rendszerhez. Minden tagállam számára 30 ezer euróval átlag részt lehet venni ebben a rendszerben. Functionality and so on and so on. Az utolsó kérdés pedig az automata kamerák kérdése volt, mert itt, itt határokon átnyúló kérdésekről is szó van. Össze lehet kapcsolni közvetlen módon a, a rendszereket. Nem tudom, hogy azonban ez idő, időszerű-e összekapcsolni a rendőrségi rendszerekkel, hogy közvetlenül lehessen használni a rendszereket. Tehát ahogy szó volt arról, ugye, hogy ha megvannak a fotók, akkor detektálni lehet, hogy lopotta a kocsi, vagy nem. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésre, elnök. Az Eukarisz kérdéssel kapcsolatosan a tagállamok egyfajta központi ügynökséget jelentenek, nem? Nem, nem ez egy, nem egy központi rendszer jelent. A részvevői testület talán központi, de technikai szempontból nem központi ez a rendszer. Nagyon könnyen használható az, az ö, európai hálózaton belül egyik országból a másikba át lehet adni az adatokat. Nagyon egyszerű, mint egy ö, ö, személy számítógép tehát egy nagyon egyszerű szoftverrel rendelkezik, és a különböző, különböző adatokat át lehet venni. 12 applikációval, alkalmazással rendelkezik az adott program, tehát a, csatlakozni lehet a hálózathoz, akár otthonról is, be lehet lépni az adatbázisba, ki lehet cserélni az adatokat a központi adatbank és más adatbankok között. Nagyon egyszerű a használata, tehát megvan a szoftver, és megvan a teljes európai hálózat. Igen, nagyon rövid válasz. A, a, a, azokat, tehát a tagállamok, amelyek csatlakoztak a Prüm szerződéshez, azok részt vesznek e- ebben a rendszerben, viszont mm, leellenőrizni, hogy egy gépkocsi lopott vagy nem, arra nincs mindenhol lehetőség. Tehát a 27 tagállam esetében, mert mind a 27-nek részt kellene vennie az Ukarisz szerv, rendszerben. Tehát azt hiszem, hogy ne, tehát, tehát ez azt jelenti, hogy nem kellett a szerződést aláírni annak érdekében, hogy a Jukaris rendszert használhassák. Van den Lár úrnak van valami mondandója? Igen, visszatérve az automatikus rendszer felismerő rendszerhez. Ma azt látjuk, hogy a digitális rendszerek sokkal jobban tudják például a sebesség túlépést ellenőrizni, mint a fizikai személyek. Nagyon sok országban nagyon könnyen detektáljuk a rendszámtáblákat, és az adatbázisokban megtaláljuk ezeket, nincs semmiféle korlátozás ezen a területen. És tehát a, a, a kamerájuk detektálja a sebesség túlépést is, tehát a rendszámtábla rendszámtáblát is detektálni lehet, és össze lehet hasonlítani az adatbank adataival, abban, különösen akkor, hogyha valami gyanú van arra, hogy lopott a gépkocsi. Luis úr akar válaszolni valamire? Igen, köszönöm szépen. A, látom, hogy a belga szövetségi rendőrség milyen nagy erőfeszítéseket tett, és nagy sikereket ért el, hogy 600 ezerre csökkentette a lopott gépkocsik számát az előző adatokhoz viszonyítva. Azt hiszem, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy javítani kell a detektálás, a felismerés, a műszaki vizsgálatokon új technológiákkal, de nem várhatjuk, hogy a rendelet majd védeni fogja az iparágat a fogyasztókkal szemben. Éppen ezért számos tagállamban külön adatbázisok léteznek. Teljes mértékben nem tudjuk magukat meg, magunkat megvédeni a fellépő nehézségek ellen. Maj asszony. Did you want to come in on any other points? You... Maj asszony, e témában kíván szólni? Két rövid megjegyzésem lenne. Egyik a technológiával kapcsolatban, amiről hallottunk néhány dolgot. Ugye a, a e, rendszernek és a vezetőnek az azonosítása. Nyilvánvalóan, hogy az adatvédelmi szabályokat be kell tartani ennek során. Ez az egyik dolog, amit meg kell e, jegyeznem a másik pedig, ugye az ADAC által is eh, nyomon követett csalási probléma ebben az összefüggésben csak azt akartam mondani, hogy az adatbanki adatbázis megoldás mellett és az adatcsere mellett egy műszaki megoldást is keresünk erre a problémára. Köszönöm. Gorka úr a záró szavakat mondja el, és majd a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadásokat az eukariszt témában. Eukariszt témával kezdeném. Igen, igaz az, hogy a javaslat a jelenlegi helyzetben a hetes cikkben szól a bizottság javaslatáról a szoftver alkalmazások és az adatbázissal kapcsolatosan, ez is célja a rendeletnek. A bizottság még nem döntött arról, hogy az eukariszt beveszi, tehát még ez egy nyitott ügy, de a, a, voltak már elnökségek a tanácson belül a múltban, amikor utalást tettek az eukariszt alkalmazására, használatára, tehát semmi nincs ellene, hogy ezt a javaslatot bevegyük a szövegbe. Meg kell nézni a különböző opciókat is az adatbázissal kapcsolatosan, melyek azok, amelyek hatékonyabb adatbázisok, és hogyan lehet a leghatékonyabban működtetni az adott adatbázis. Ezekről is beszélni kell. Aztán az átmeneti regisztrálással kapcsolatosan is voltak kérdések. Ezt az átmeneti időszakot, átmeneti megoldást ki is iktathatjuk talán. Gyakorlati szempontból azonban ez nagyon nehéz lenne, mert a, azon tagállam, amely regisztrálta a gépjárművet, ki kellene, hogy adjon új dokumentumokat, új tanúsítványt. Tehát úgy gondoljuk, hogy jelenleg ez problematikus lehet, ha bár megkönnyíteni az adatbázis használatát. Máj asszony még az előző fordulóban feltette, feltett egy kérdést a tanúsítványok és a felfüggesztett tanúsítványok idejét, időpontját, illetve nincs ezzel kapcsolatosan információnk. Köszönöm. Elnök, Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak és minden részvevőnek, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson, és úgy gondolom, hogy a jogalkotási folyamat jól kezdődik már ezzel a meghallgatással is. Ami a ütemtervet illeti, ez még csak egy idegenes ütemterv, majd a tanácssal még tisztáznunk kell az időpontokat, és ezzel, ezzel be is megadom a szót a jelentéstevőnek, és lezárjuk az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr! Az információkkal is mindenképpen javítani lehet a polgárok helyzetét, könnyíteni lehet a helyzetükön, de azt is hallottuk, hogy egyes kormányok félnek attól, hogy hogyan is tudják majd ellenőrizni ezt az egész rendszert, hogyan lehet kikényszeríteni mindazt, betartatni mindazt, amiről mi itt európai szinten döntünk. Rüle asszony is elmondta, hogy nagyon jók ezek az információk, mert a bizottsági javaslatán javítani kell. Én kaptam egy kérést, a fogyasztóktól, a a rendszámtáblákkal kapcsolatosan, tehát hogyha a rendszámtáblájukat mondjuk ellopják, hogy kaphatnak-e valami, eh, valami mást helyette, mert ugye egy rendszámtábla is elég sokba kerül. Ami a eh, bűncselekményeket illeti, azt hiszem ez a rendelet nagyon sok mindent megold ezzel a javaslattal. A kollégák megpróbáltak információkat összegyűjteni a nemzeti hatóságaiktól, és minden tagállamnak megvan a saját rendszere. Tehát látjuk, hogy a belső piacot, mi belső piacon még lehet javítani, ha bár ez működik is, ugye? Ez az ütemterv vagy menetrend, amiről itt szó van. Még a titk társággal beszélnem kell erről. Nincsenek itt az adatok előttem, önnek megvannak, kívülről nem tudom az időpontokat, de mivel nagyon sok más témát is meg kell vitatnunk, azt hiszem, hogy az összegyűjtött információkkal majd nagyon jó tapasztalatokat szereztünk, és tárgyalunk az árnyékjelentéstevőkkel, sőt a tagállamok is együttműködnek ebben a mm, munkában, mert a bűncselekményeket is csökkenteni kell, de vannak olyan országok, amelyek nem akarnak kooperálni, de ki lehet ezt kényszeríteni. Um, Köszönöm szépen, ugye az elnök, a még véglegesíteni kell az ütemtervet, a menetrendet, még van elég sok időnk. A határidő, határidő az április 29 a forításra, Tehát önnek a jelentését be kell teljesztenie, aztán június 27-én fogunk foglalkozni ismételten, majd szeptember 19-én, és lezárhatjuk októberben esetleg a témát. Mindez a tanácstól is függ. A tanács ezt nagyon komolyan veszi, nagyon komolyan elkezdte a munkát, de azért még elég sok időnk van, és majd talán a nyári szabadság előtt tudunk visszatérni a témára. Ön az árnyékjelentéstevőkkel is tárgyal, együttműködik, és az információk alapján össze tudja állítani, el tudja készíteni a jelentését. Tehát a következő elnökség alatt el is fogadhatjuk. Köszönöm szépen a részvételt. Mm, köszönetet mondok a webben, az interneten a mm, hallgatóknak és nézőknek. Tudom, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet az interneten nézte ezt a meghallgatást. Ezzel lezárjuk a délelőtti ülést, és 15 órakor, délután 3 órakor találkozunk Semeta biztos úrral, és remélem, hogy sokan lesznek itt. Adózás témában fogunk beszélgetni Algida Semeta biztos úrral.